Good afternoon everybody. Jó napot kívánok! Mindenkit üdvözlök a workshopunkon, és most svédre váltok. If you buy not... Tehát, hogyha véletlenül nem értik ezt a nyelvet, akkor javasolnám, hogy vegyék fel a fülhallgatóikat. Hát igen, kivéve kolléganőmet, aki úgy látszik érti. Tehát mindenkit üdvözlök itt ezen a workshopon, amely több eh, okpól is megrendezésre kerül itt az Európai Parlamentben, és célunk pedig az, hogy megvitassuk a fiatalok körében meglévő munkanélküliséget. Március 20-án a, mint a bizottság tartott egy eh, szemináriumot, hogyan lehet kivezető utat találni ebből, és egy új saját kezdeményezésű jelentést szeretnénk előkészíteni ezen a téren, azonban ehhez mindenkit szeretnék felszólítani, hogy legyenek aktívak a kollégák. Sok dolog, amelyről szó van a parlamentben, amikor a fiatalok munkanélküliségéről beszélünk, nem gender perspektíván keresztül kerül megvitatásra, pedig jelen van a gender perspektíva is. És itt a nemek közötti különbségeket teljes mértékben ignorálja a politikai vita. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy megszervezzük ezt a műhelyt, és örülök, hogy Angelili asszony a jelentéstevő is itt van, és utána rögtön át is adom neki a szót. A kiinduló pontunk az volt, hogy figyelembe kell vennünk azt is, hogy a férfiak és a nők helyzete a munkanélküliek között is más. Éppen ezért az intézkedéseket meg kell fogalmaznunk, amiket foganatosítani szeretnénk. Ma pedig megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak, milyen különleges szemüvegen át tudjuk megvizsgálni ezt a problémát, tehát hogy hogy jelentkezik a kirekesztés a képzésben, oktatásban, a szociális hálóban, a egészségügyi ellátásban, és hogy hogyan lehet ezekre a különbségekre választ adni. Rengeteg szám is van, nagyon érdekesek ezek a számok, ezek természetesen a szemináriumunk témáját is képzik majd, a statisztikák eh, megvannak természetesen, és tanulmányozni lehet azokat. Ezzel a nagyon rövid bevezetővel most eh, szeretném szakértőinknek átadni a szót, és Angelilli asszony kap szót, tiéd a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az elnöknek, de a munkatársaknak is a tematikus előadások megszervezését. Zámek, dr. Zámek vendégünket szeretném üdvözlni, és persze az összes előadót a mai délutánon. Mindig a statisztikákból kell kiindulni, hogy mindjárt belevágjak. Ami az ifjúsági munkanélküliséget illeti, és hogyha ezt még megosztjuk a nemek szerint, akkor bizony aggodalomra okot adó eredményeket látunk. El kell, hogy mondjam, hogy Európában minden negyedik fiatal munkanélküli, és ezt úgy szoktuk rövidíteni, hogy NEET, a NET, hogyha ezt is figyelembe veszük, tehát nem csak a munkanélküliségeket, hanem, munkanélküliséget, hanem azokat, akik nem vesznek részt iskolai oktatásban, vagy továbbképzésben, szakképzésben, ezek nagyon sokan vannak Európában, sok milliónyian, és ez egyszerűen túl sok, 7,5 millióan, és érdekes lenne, megvizsgálni a nemek szerinti megoszlást a fiatalok munkanélküliség körében. Nézzük meg például a nők foglalkoztatási adatait, és külön figyelemmel kell lennünk itt a bizonytalan munkaviszonyokra, az atipikus, a ideiglenes szerződéseken való foglalkoztatást. Azt látni kell, hogy a rugalmasság és a bizonytalanság nagyon jellemzi a nők munkavállalását. El kell, hogy mondjam, a 25 és a, nő, a nők egy jelentős része, mint egy 60%-a volt az, akik bizonytalan munkaviszonyban álltak, tehát a többsége az ilyen bizonytalan munkaviszonyoknak nők, nők töltötték be ezeket, és a diplomás vagy felsőfokú végzettségűek esetében is elmondhatjuk, hogy a munkanélküliek 60%-a ebben a körben szintén nő volt. Ami az iskolai végzettségeket illeti, itt is fel kell hívni a figyelmet valamire. A nők, a, a, a diplomások 60%-a nő, és el kell, hogy mondjam, hogy a nők az iskolai előmenetel során meglehetősen jó eredményeket érnek el. Ennek ellenére tudjuk, hogy van egy fizetési szakadék a nők és a férfiak között, ami alatt azt értjük, hogy ugyanazon munkáért a nők mintegy 17%-kal kevesebb bért kapnak. És Ezekben a hónapokban most igyekszünk konkrét válaszokat találni a fiatalok munkanélküliségére vonatkozik ez nőkre és férfiakra. Nem csak a statisztikákat akarjuk elkészíteni ebben az összefüggésben, hanem beszélni is szeretnénk erről, hogy megállapítsuk, hol vannak a legjobb megoldások, hol találkozunk a legjobb gyakorlatokkal, projektekkel és politikai intézkedésekkel, amelyek a legsikeresebbnek bizonyultak ezen a területen. Szeretnénk ezeket megismerni, mint mondtam, és a tagállamok rendelkezésre bocsátani, és ezeket aztán figyelembe vehetik majd a tagállamok is, hogy a legjobb eredményeket eh, ki tudják aknázni, és el lehessen terjeszteni több országban a 2014-2020-as programidőszak során azt tervezzük, hogy szigorú kritériumokat fogunk alkalmazni az értékelés és a, végreha, a végrehajtás témáját, az strukturális alapokat pedig szintén szigorúban értékeljük, mindenek előtt a szociális alapot. Látni kell, hogy a költségvetési forrásokat jól kell felhasználni az európai közösségen belül, még jobban, ami egy az egyik legjobb módja a pénz elköltésének az új munkahelyteremtések esetében, hogy jobban képezzük az embereket. A tagállamok között pedig jobb koordinációra van szükség, de a tagállamon belül is és a bizottság között is jobb koordinációra van szükség. Arra is figyelni szeretnénk, hogy a fiatalok foglalkoztatási garanciáját is jól kihasználjuk, illetve az ifjúsági garancia programot is. És ez akkor tud működni, hogyha magukat a fiatalokat is bevonjuk a döntéshozatalba, hogy lássák, hogy elismerjük őket, hogy megfelelő jelentőséget tulajdonítunk nekik, hogy tényleges szereplői ennek a területnek. Hogy ők is a saját szerepüket eljátszhatják, eljátszhassák ebben a folyamatban. Ezzel tulajdonképpen lassan le, le is zárom mondandómat, és mi prioritásként kezeljük az oktatást, a szakképzést, de támogatni szeretnénk a vállalkozásokat. Hogyha fiataloknak van egy jó ötletük, akkor ehhez megfelelő hitelt is kapjanak, hogy megvalósíthassák, sőt, adott esetben megfelelő adókönnyítéseket is el tudunk képzelni olyan fiatalok, nők és férfiak számára, akiknek van ötletük, és akik vállalkozni szeretnének. Nem szociális védelmet akarunk csupán biztosítani, hanem jövőt akarunk adni a jövőknek. Köszönöm szépen, most pedig akkor rátérünk a következő előadónkra, ő pedig Manuel Számeglen, aki az irs képviseli, ő pedig a munkanélküli fiatal férfiak és nők helyzetéről fog beszélni Európában. Manuel Számek, ő munkaügyi ügyekkel foglalkozó közgazdász, az IRS-nek dolgozik, és milánói professzorasszony. Szeretnénk őt üdvözölni, öné a szó. Köszönöm szépen! Olaszul fogok beszélni, hiszen az az anyanyelvem, ez könnyebb számomra. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget kínálnak számomra, hogy ezen a workshopon részt vegyek. És nagyon örülök annak, hogy ha annak, hogy a munkaerőpiaci eredményeket elemezve most már nemi alapú különbségeket is kezdünk megállapítani. Különösen fontos számunkra a fiatalok munkaerőpiaci helyzete. Itt igazán nagy különbség nincsen. A fiatal férfiaknak és nőknek ugyanolyan nehézségekkel kell szembenézniük, ugyanolyan lehetőségek nyílnak számukra gondolnánk, de hogyha politikai intézkedéseket akarunk hozni olyanokat, amelyek hatékonyan is működnek, akkor igenis meg kell nézni, hogy milyen nemi sajátosságok is vannak. A, a Nőügyi Szakbizottság és az Európai Parlament egész, az Európai Bizottság is foglalkozik ezzel a témával, hiszen a bizottság is megbízásba adott egy ilyen tematikájú tanulmányt, amely most van elkészülőben, és hát most már akkor elkezdtünk foglalkozni a nemi különbségekkel, és hiszen vannak olyan adatok, olyan statisztikai háttér, amely lehetővé teszi azt, hogy mérehatóbban is megnézzük ezeket a különbségeket. A mai napon engem ért az a megtisztelő feladat, hogy röviden beszámoljak az egyik legfontosabb különbségről, tehát itt különösen a, válság hatásait szeretném megvizsgálni a fiatalokat érintő munkanélküliség szempontjából. És az első megállapítás, eh, amelyre juthatunk, nem tudok sajnos mindenre kitérni, de az első dolog, amelyet szeretnék itt kiemelni, az az a tény, hogy ez a válság a fiatal férfiakat nagyobb mértékben érintette, mint a fiatal nőket. Ez igaz egyébként a felnőtt korosztályra is. Tehát az ő esetükben a munkanélküliek száma drámai mértékben emelkedett, tehát a fiatal férfiak körében a munkanélküliség sokkal erőteljesebben van jelen. Itt, ha megnézik ezt a diát, az első ábrán, a baloldali ábrán láthatják a munkanélküliség arányát. Láthatjuk, hogy a 15 és 21 év közötti fiatal férfiaknál magasabb a munkanélküliek száma, mint az ugyanilyen korban lévő hölgyeknél, fiatal nőknél. De ha közelebbről is megnézzük ezt a tendenciát, akkor bizony óvatosabbnak kell lennünk. Hiszen, hiszen a munkaerőpiaci nehézségek hát nem csak a munkanélküliség szám adata az, ami meghatározza és megfelelően jellemzi, hanem az úgynevezett needs arány, tehát azoknak az aránya, akik nem dolgoznak, nem vesznek részt oktatásban, képzésben, inaktívak, nem egyetemi hallgatók, nem szakképzésben résztvevők, hanem olyan fiatalok, akik gyakorlatilag nem jelennek meg a munkaerőpiacon, de már nem is próbálkoznak azzal, hogy a munkaerőpiacon munkahelyhez jussanak, hanem már egészen távolra kerültek a munka világától, és a kirekesztettség veszélyezteti őket. Ha most megnézzük ezeket az adatokat, a következő két ábrám, akkor láthatjuk, hogy ez a négy kategória a fiatalabb lányoknál általában véve magasabb, mint a fiatal férfiaknál. Ez pedig arra vezethető vissza, hogy a fiatal asszonyok, a lányok gyakrabban, nagyobb számban inaktívak. Egy bizonyos idő után egész egyszerűen nem is keresnek munkát, és kikopnak a munkaerőpiacról. Aztán egy másik fontos tényező, ahol az, hogy az egyes országok között is óriási különbségek mutatkoznak. És ezek a különbségek részben annak is köszönhetek nyilvánvalóan, hogy a válság különböző mértékben sújtotta az egyes országokat, de talán eh, része van ebben része van ebben annak is, hogy a különböző tagállamok más-más intézkedéseket foganatosítottak a fiatalkori munkanélküliség leküzdésének érdekében. Tehát itt láthatjuk a NEEDS kategóriát, itt láthatjuk, hogy különösen a skandináv országokban, illetve a közép-európai országokban alacsony ez, míg a dél-európai és a kelet-európai és angol száz országokban ezek az arányok sokkal magasabbak, ott sokkal többen vannak a fiatalok között, akik inaktívak. Tehát ez nyilvánvalóan szakpolitikai problémát is jelez, és és a politika is hibázott itt olyan szempontból nem sikerült a munkaerőpiacra bevinni a fiatalokat. Aztán megnézhetjük nyilvánvalóan a nemi különbségeket is. Vannak olyan országok, ahol ez a NIT arány a fiatal férfiaknál magasabb, tehát több a fiatal inaktív férfi, míg másoknál ez inkább a fiatal nőket jellemzi. Aztán van egy további nagyon fontos különbség, amelyet szem előtt kell tartanunk. Ez pedig, amit már előre bocsátottam, ez pedig az, hogy, hogy a NEET kategóriában nagyon különböző csoportok tartoznak. A fiatal férfiaknál az inaktívak nagy része munkanélküliből áll. Tehát itt fiatalkorú munkanélküliekről van szó, akik munkát keresnek, de a lányok esetében, a NIC kategóriában leginkább inaktív lányok vannak, akik nem is keresnek már munkát. Az inaktív lányok, fiatal asszonyok kategóriája, tehát akik nem tanulnak, nem dolgoznak, ez az arány a fiatal nőknél egyre inkább nő, és aztán 25-29 év között már megint sokkal magasabb ez az arány, mint a 14-25 év közötti korosztályban. Ez azzal is összefügg nyilvánvalóan, hogy 25 és 29 év között a fiatal nők nagy része családot alapít, eh, gyerekeket szül, és így még nehezebb számukra a munkaerőpiacon elhelyezkedni. És hát itt akkor látjuk is, az általános problémákat, ugye a családi élet és a munkahelyi karrier összeegyeztetése már ebben az életkorban is sajnos jelentősen megjelenik, és ez hosszú távon is következményekkel jár. Hiszen, hogyha valaki már e, fiatal korában kikerül a munkaerőpiacról, annál nehezebb lesz idősebb korában itt megvetni a lábát. ezek a különböző következmények a nőkre és a férfiakra nézve, ez, ez megjelenik akkor is, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a fiatal asszonyok mit válaszolnak arra kérdés, hogy miért is inaktívak. A fiatal nők általában azt az okot adják meg, hogy hát ők a családjukkal kell, hogy foglalkozzanak, körülbelül a a NEET kategóriába tartozó nők 15%-a mondja azt, hogy azért inaktív, mert a családdal kell törődnie, míg a férfiaknál, fiatal férfiaknál ez az arány csak 7%-a. Tehát a fiatal nőknél sokkal több ilyen elbátortalanító tényező van, amely visszatartja őket a munkaerőpiactól, tehát a nők inaktivitása inkább a családi terhekre, a családi feladatokra vezethető vissza, mint a fiatal férfiaknál. Nem is akarok most részletesen beszélni az iskolázottsági szintről, illetve a személyes jellemzőkről. Nyilvánvalóan ezekre a szempontokra majd kitérnek a következő előadók is, de azért röviden beszélnek arról, hogy az iskolázottság szintje milyen jelentőséggel bír a fiatalok, elsősorban a fiatal nők számára. Tehát a NEET kategóriában kevesebb olyan nőt találunk, akik felsőfogó végzettséggel rendelkeznek. De vannak olyan országok is, különösen dél-európai országokban, például Olaszországban látjuk azt a sajnálatos tendenciát, hogy hogy nő azon nők aránya is, akik bizony diplomával rendelkeznek, mégis kikerültek a munkaerőpiacról. Ez az a grafika, ez az négy ábra, amelyet szerettem volna bemutatni, kicsit nehezen látható, de itt a százalékos arányát mutatjuk meg azoknak a fiatal férfiaknak és nőknek, akik inaktívak. Tehát itt összevetve azokról van szó, akik munkanélküliek, illetve akik nem munkanélküliek, hanem az inaktív kategóriába tartoznak. Aztán itt láthatjuk, hogy milyen okok vezetnek ahhoz, hogy valaki kikerüljen a munkaerőpiacról. Itt láthatjuk a fiatal, inaktív férfiak és nők arányát, és itt azt szerint tette különbséget, hogy az adott fiatal férfiaknak és nőknek van egy gyermekük. A fiatal gyermekes szülőket a halványabb szín jelzi, az ő körükben leginkább a nők ö, tartoznak az inaktívak köré, tehát az ő esetükben a családi leterheltség miatt ö, sokkal többen szorulnak ki a munkaerőpiacról, mint a férfiaknál. Szóval nézzük meg, hogy milyen alapvető tényezőket állapíthatunk meg, amelyek a különböző munkaerőpiaci helyzetet vezetnek már fiatalkorban is. Hiszen nem is várnánk talán azt, hogy már ebben a korban ez megjelenjen. Az első probléma a, a, talán a gondozói, ápolói feladatok ellátása, amely különbözőképpen jelenik meg a nemeknél, aztán az iskolázottság, az oktatás beli különbségek is megjelennek. Ezekből az adatokból, felmérésekből az mutatkozik meg, hogy a fiatal nők leginkább olyan oktatásban és képzettségben részesülnek, amelyet aztán nehéz kamatoztatni a munkaerőpiacon. Nagyon komoly iskolázottsági szintet érnek el, de nem feltétlenül felel meg ez annak, amit a munkaadók a munkaerőpiacon elvárnak a jelöltektől. Tehát a fiatal nők és lányok a szakképzésben sincsenek igazán nagy számban képviselve, a Cerefop is foglalkozott ezzel a problémával. Aztán a harmadik problémát a különböző nemi alapú sztereotípiák jelentik, illetve a diszkrimináció, például amikor a vállalatok, a munkaadók nemi alapon döntenek arról, hogy milyen jelöltet vesznek fel, vagy kit bocsátanak el. Aztán, ami szintén nagyon sokat mondó, az az Euróbarométer egyik felmérése, nemrégiben tették ezt közé, ahol azzal foglalkoznak, hogy milyen kritériumokat milyen kritériumok mentén választanak a munkaadók a pályázók, a jelöltek közül. Tehát, hogy itt nagyon különbözők a kritériumok akkor, hogyha nőkről van szó, és hogyha hímnemű jelöltekre van szó. Férfiaknál általában a szakmai tapasztalat, a képzettség szintje, a rugalmasság, ami fontos. Ez sokkal-sokkal fontosabb náluk, mint a nőknél. A nőknél ö, fontos tényező az, hogy van-e gyermekük, vagy sem. Tehát itt megint csak a családi feladatok állnak ugye a háttérben. Náluk is fontos a rugalmasság, a rugalmas munkaidőbeosztás de bizony a fizikai megjelenés, a személyes megjelenés is számít a nőknél, ami a szakmai tapasztalatot illeti, illetve az iskolázottsági szintet, hát bizony ez a nőknél nem jelenik meg olyan nagy mértékben, nem a döntő tényező. Aztán, ami még fontosak a foglalkoztatás politikai intézkedések, a foglalkoztatás ügyi politika, a különböző gondozói ápolói szakmák támogatása, ezek mind-mind közrejátszanak abban, hogy hogyan alakul a fiatal nők és férfiak munkaerőpiaci helyzete. Itt, és azt láthatjuk, hogy egyelőre a foglalkoztatás politikai intézkedések nem igazán uh, specifikusok a nemre nézve, nem történtek még nemi alapú elemzések, nincsenek célzott női vagy férfi e, csoportokat megcélzó intézkedések. Az elmúlt évben e, sikerült elérni azt, hogy a fiatal munkanélküliségének helyzetét javítsák, és, és ennek során a nemi dimenziót is vegyék figyelembe. Nézzük meg a következményeit a fiatalkori munkanélküliségnek. És hát nézzük meg, hogy mi a következménye annak, hogy nem kellő figyelmet fordítanak a nemi különbségekre. Egyelőre azt láthatjuk, hogy a az iskolából a munkaerőpiacra történő váltás egy nagyon-nagyon kényes időszak. És ami ebben a szakaszban történik, az adott esetben akár az életkörülményeket, egészségügyi körülményeket, anyagi körülményeket hosszú távon is befolyásolhatja. Beszéltünk ezekről az úgynevezett scaring effektről, tehát hogy milyen hegeket, sebeket okoz az, ami ebben a szakaszban történik. Tehát, hogyha ezt megtapasztalja valaki a saját bőrén ezt a kudarcot, ezt a sikertelenséget a munkaerőpiacon, a, a pályafutása elején, hát ennek még hosszú távú hatásai is lehetnek, és a nők számára ezek a hatások rendkívül negatívak lehetnek. A fiatal nők lehet, hogy aztán hosszú távon kiesnek a munkaerőpiacról. De nézzük meg pontosan ezeket a következményeket. Láthatjuk azt, hogy a szegénység fenyegeti őket, hogy a foglalkoztatási kilátások romlanak, és hát nyilvánvalóan a jövedelem kilátások sem túl rózsásak, Elsősorban persze azért, mert az elmúlt években a társadalmi biztosítási rendszereket megreformálták, a, a nyugdíjrendszereket is megreformálták a különböző e, járulékokat úgy az aktív évek alatt kell teljesíteni, és hogyha valaki hosszú éveken át nem dolgozik, akkor nyugdíjas korában is rendkívül csekély jövedelemre számíthat, ezzel pedig még inkább nő a szegénység kockázata. Tehát a szociális védelmez való hozzá férés egyszerűen nehezített. Vannak országok, ahol munkanélküli segélyhez juthat az adott személy, szociális védelemben részesül, de csak akkor, hogyha már a munkaerőpiacon aktívan jelen volt, tehát mm, bizonyos munkaidőben már bizonyos ideig dolgozott, tehát ha ez nem történt meg, akkor bizony kisebb a lehetőségek, kisebb lehetőségek nyílnak a szociális védelemre. És hát arról is szót kell ejteni, hogy itt komoly human erőforrásokat vesztegetnek el az államok, hiszen a, sokszor a fiatal nők még jobban képzettebbek, még, még ö, ö, jobb vizsgákat végeztek, mint a fiatal férfiak, de mivel nem dolgoztak, inaktívak, így gyakorlatilag elpazaroljuk az ő tudásukat, és ez a társadalom számára is plusz kiadást jelent tulajdonképpen. És akkor a végére is érnék az előadásomnak. Itt megmutatjuk a szegénység kockázatának mutatóját, itt a 18 és 24 év közötti korosztály esetében a szegénység és a társadalmi kirekesztettség veszélyét láthatjuk nőkre és férfiakra lebontva. A piros vonal mutatja tehát eh, azt, hogy a fiatal nők nagyobb kockázatnak vannak kitéve ezen a téren, mint a fiatal férfiak. És általában azt kell mondani, hogy a fiatalok nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a felnőttek. És ami pedig a szociális védelmet illeti a hozzáférés a szociális juttatásokhoz, akkor azt láthatjuk, szinte valamennyi országban a nők aránya, akik valamilyen szociális juttatásban részesülnek, sokkal alacsonyabb, mint a fiatal férfiaknál. Azért, mert a fiatal nők, tehát a munkaerőpiacon nem jelennek meg, így nem is férhetnek hozzá ezekhez a szociális juttatásokhoz. De, de ugyanakkor ezek a juttatások léteznek természetesen azok számára, akik egyszer már a munkaerőpiacon aktívan jelen voltak. Tehát igenis vannak itt nagyon korán megjelenő nemi különbségek, már a munkaerőpiacra való kilépéskor megjelennek ezek a különbségek, a fiatal nők nagyobb nehézségekkel kell, hogy szembenéznek, nehezebb az ő helyzetük, nagyobb a valószínűsége annak, hogy hosszú távon távol maradnak a munkaerőpiactól, ez hosszú távon nagyobb kockázatot jelent a szegénység szempontjából is, tehát azt jelenti, hogy kezdettől fogva bizony oda kell figyelni a nemi különbségekre, a politikai intézkedéseknek célzottan figyelniük kell ezekre a nemi különbségekre, különben nem lesznek azok hatékonyak. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Szamek asszony, köszönöm szépen, hogy ilyen jó bevezetőt adott a témába. Úgy gondolom, hogy nagyon világosan rámutatott arra, hogy igenis léteznek nemi alapú különbségek a férfi és női munkanikülségben. Most pedig szeretnénk folytatni a műhelyt. Lehet, hogy kérdéseink is lesznek majd, de most szeretném a FAM szakbizottság alelnökének átadni a szót, Elizabeth Moren Sartjének, a FAM bizottság jelentésének a szerzője, a nemek közötti egyenlőség, a gazdaság és a válság, és hogyha jól tudom, akkor az Eurobarométert is idézni fogja majd. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Robertának, hogy megszervezte ezt a nagyon fontos workshopot. Úgy gondolom, hogy európai szinten is, és tagállami szinten is megalapíthatjuk, hogy nem történik elég, nem tesznek eleget a probléma megoldásáért. Pedig ez a probléma tartós. Jogosan említette Szamek asszony, hogy a most keletkező problémák legalább egy generáción keresztül megmaradnak. Rögtön csatlakoznék önhöz, illetve az, amit mondott, hasonló forrásokra támaszkodtunk, de mindenek előtt lenne egy megjegyzésem. Az iskolás kortól kezdődően szabályos diszkrimináció van. Szólt arról, hogy létezik az orientációs diszkrimináció, tehát hogy milyen irányba orientálódnak a fiatalok. Azok, akiknek eh, nincsen képesítésük, és úgy hagyják el az iskolai rendszert, eh, azok közül a lányoknak sokkal rosszabb esélyeik vannak, mint a fiúknak. Miért? Azért, mert tovább maradnak az iskola rendszerben, még annak ellenére is, hogy nem teljes mértékben végzik el azt. Tehát, hogyha a fiúk igazából nem ismerik ki magukat az iskolában, akkor gyorsabban hagyják abba az iskolát. Elég gyakran feltűnőbben viselkednek, és éppen ezért kevésbé sokáig maradnak az iskolában, mert eltávolítják őket, vagy saját maguk mennek el. A lányok azonban általában nem viselkednek ilyen feltűnő módon, és tovább maradnak az iskolában, anélkül, hogy az iskolában tanítottakat elsajátítanák. Szerintem ez is egy lényeges pont a diszkriminációban. Egy másik megjegyzésem, amit nagyon lényegesnek tartok, az az, hogy ma megállapíthatjuk, hogy a lányok ugyanolyan jól képzettek, mint a fiúk. A felsőoktatásban a diplomások aránya 70%-ban nő. Tehát a nők jobban képzettek. Teljesen mindegy, hogy most milyen tekintetben az orvos, tekint, orvostan tekintetében, vagy az igazságügy, jogi diplomával rendelkezők. Tehát megállapíthatjuk, hogy a nők aránya magasabb a diplomások között. Azonban a munkaerőpiacon ez már máshogy mutatkozik meg. Ez természetesen azzal is összefügg, hogy a nők gyorsabban fejlődnek. A lányok a fiúk előtt egy évvel hamarabb tanulnak meg írni, olvasni. Tehát általában sikeresebbek a képzés során, mint a férfiak. A képzés pedig állami és magán pénzekből finanszírozódik, ez egy állami befektetés, azonban családi befektetés is. Felmerül a kérdés, hogy mi történik ezekkel a forrásokkal, amelyeket ezen a téren fektetnek be. A válság megmutatta, hogy a fiatal nőknek több időre van szükségük, amíg gyökeret eresztenek a munkaerőpiacon. Általában 6 hónappal tovább tart, amíg a nők munkát találnak. Azonban azt is megállít, megállapíthatjuk, hogy az alkalmazásnál, a munkába állásnál igazi diszkrimináció van. És itt rögtön csatlakoznék ahhoz, amit az előbb hallottunk, esetleg vissza térhetnénk itt a különböző alkalmazási kritériumokhoz. Ezt szeretnénk itt még egyszer megmutatni, hiszen ez hihetetlennek tűnik, hogy ma még tényleg létezik ilyen. Elég gyakran említem ezt konferenciákon és egyéb rendezvényeken, és szinte nem hisznek nekem. Az első kritérium egy nő számára, az első kérdés tehát, van gyereke? Olyan korban van, amikor termékeny, lehetnek gyermekei, és szándékában áll-e, hogy gyermekei legyenek. A második kritérium, mennyire hatékony a munkaidő tekintetében, szakmai tapasztalat, itt csak baloldalt van. A szakmai tapasztalat a hetedik helyen van. Hetedik kritérium tehát. Pedig az a helyzet, hogy a fiatal nők a diplomások 70%-át teszik ki. Állami és magán forrásokat fektetnek be képzésükbe, azonban, ha már megvan a diplomájuk, akkor nagyon gyakran megbotolhatnak ezeken a kritériumokon. Nézzük csak meg, hogy a férfiak esetében ez hogy néz ki. Elmondhatjuk, hogy pont fordítva van a férfiak helyzete. Tehát, hogyha a saját gyerekeinkről és saját unokáinkról van szó, akkor már nem nevetünk annyira, mint hogyha egy konferencián látjuk a statisztikát. Tehát a legfontosabb kritériumok a férfi esetében így néznek ki, az első szakmai tapasztalat, és az, hogy szándékában áll le gyereket nemzeni a feleségének, tizedik helyen áll. Tehát ez azt jelenti, hogy a jól képzett nők az esetleges alkalmazásnál azonnal diszkriminatív kritériumokba ütköznek, és nem rendelkeznek ugyanazokkal a feltételekkel, mint a férfiak. Most ezt nem szeretném még egyszer megismételni, amit már itt hallottunk, de a nők is megerősítik azt, hogy a kinézetük az egyik legfontosabb tényező. Most nézzük meg ezt a grafikont. Ez a grafikon is nagyon tanulságos, hiszen itt az európai központi értéket látjuk, balra ettől azokat az országokat látjuk, ahol egyértelműen megállapítást nyert, hogy különbséget tesznek nők és férfiak között, amikor munkatársakat alkalmaznak. Tehát itt főleg az a kérdés számít, hogy szándékoznak-e gyermeket, illetve családot alapítani. Ez azt mutatja, hogy ezekben az országokban mindenképpen tenni kell valamit, és pedig európai szinten. Jobb oldalt pedig azokat az országokat látjuk, ahol ez a megkülönböztetés csekélyebb. Azonban ez mindaz, hogy hogyan észlelik a megkülönböztetéseket. Ez nem jelenti azt, hogy Romániában, Cipruson, Bulgáriában nincsenek ténylegesen ilyen különbségek, de lehet, hogy kevésbé észlelik a diszkriminációt. Tehát, hogyha egy bizonyos munkakörbe férfit vagy nőt keresnek, akkor itt nem észlelik olyan jelentőségűnek ezeket a kérdéseket, tehát hogy gyereket szeretne-e vagy nem az illető. De szerintem ezek az Eurobarométer számok nagyon érdekesek. Itt egy harmadik grafikát is szeretnék még mutatni. Itt a nők és férfiak közötti különbséget látunk az alkalmazás esetében. Itt pont fordítva mutatkozik meg a helyzet, hogyha felteszem a kérdést, hogy mit gondolnak mi a férfiak alkalmazás legfontosabb előfeltétele, akkor itt sejthetik. Ez a szakmai tapasztalat amely sokkal fontosabb a férfiaknál, mint a nőknél. Tehát mindenek előtt megállapíthatjuk, hogy a fiatal nők tovább járnak iskolában, rosszabb a végzettségük. Tovább tart, amíg a végzettségük megszerzése után álláshoz jutnak, pedig gyakrabban van diplomájuk, mint a férfiaknak. Tehát itt a munkába állás feltételi sokkal kedvezőtlenebbek. A munkaidők tekintetében a rugalmasság, a gyermekvállalás, ezek mind olyan kritériumok, amelyek negatív megkülönböztetést jelentenek. Azonban még egy dolog tartozik ide. Ezen kívül a nők a pályakezdéskor 16 százalékkal kevesebb bért kapnak, mint a férfiak. És mintha ez még nem lenne elég, akkor még egy utolsó megjegyzésem is lenne, hogyha egy gyermek születik, és ez egy OECD tanulmányból világlik ki, tehát ha egy gyermek születik, akkor ez is kihat a bérek közötti különbségre. És pedig mínusz 12 százalékkal. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a nők számára kevésbé vonzó a fizetés. Ezen kívül, mint említettük, nem túl egyszerű a munkát a családdal összeegyeztetni. A gazdasági válságon belül pedig hatványozódik ez a helyzet, hiszen a részmunkaidőben dolgozó nőket jobban érinti a válság. A nők például a részmunkaidővel reagálnak erre a helyzetre. Tehát a részmunkaidőben dolgozó nők elég gyakran eltűnnek a munkahelyről és a munkaerőpiacról. Ez azt jelenti, hogy vagy elvesztik a munkahelyüket, vagy önként hagyják ott a munkaerőpiacot. Azonban olyan környezetbe kerülnek, ahol fizetés nélkül dolgoznak, önkéntes munkát végeznek, míg a nők további elszegényeséséhez vezet, és ezt a válságban látjuk. Szerettem volna rövid lenni, nem tudtam, hogy van-e még egy kis időm. Ha igen, akkor szeretném elmondani, hogy roppant fontos az, hogy figyelmesen tanulmányozzuk ezt a problémát, hiszen a női segítség politikai, gazdasági, szociális probléma. Köszönöm. Köszönöm szépen, Morán Sartier asszony. Ahogy az elején mondtam, Morán Sartier asszony jelentése egy nagyon lényeges jelentés volt a gazdasági válságról, és márciusban került elfogadásra a Strasburgi plénumon azt láttuk ebben a jelentésben, hogy a gazdasági válság hogyan érinti a nemek közötti egyenlőségét, és nagyon keményen dolgozott az előadásra. Köszönöm szépen, hogy eljött ideba. És most szeretném megnyitni a vitát, tehát a képviselők lehetőséget kapnak, hogy kérdéseket tegyenek föl, és válaszokat kapjanak. Mrs. Morvai. Morvai asszony. Thank you very much for Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt az eseményt. Két nagyon érdekes előadást hallottunk. A kérdésem az, hogy úgy általában mit találtak regionális különbségekkel kapcsolatban. Magyarországot képviselem, ez egy posztkommunista, viszonylag új tagállam, és láthatjuk, hogy foglalkoztatásról beszélünk az EU-ban úgy általában, nem lenne jobb esetben a gender aspektusokat kiemelni, de nagy, időnként erről is, de nagyon ritkán említjük a regionális aspektust összehasonlítva Kelet és Nyugat-Európát. Ha láttak ilyet, milyen különbségeket találtak, milyen eredményre jutottak ott, hogy a, mob, a nők mobilitása milyen az EU-n belül, hiszen ha megnézzük a tényleges eh, eredményeket és tapasztalatokat, akkor láthatjuk, hogy van egy kényszermigráció, el kell hagyniuk a közösségüket a nőknek, az országukat el kell hagyni, nagyon gyakran a családjukat oda kell hagyni, és erre kényszerítik már csak az ha otthoni házi munkát kell végezniük, ami nagyon rosszul fizetett egy gazdagabb országban például, nyilván Nyugat-Európáról van szó, van-e erre vonatkozó tanulmánya, vagy találtak-e valamit az említett aspektusokkal kapcsolatban? Köszönöm szépen, Szálmek asszony, kíván-e válaszolni? Nos, hát nagyon jelentős különbségek vannak az egyes országok között, szinte valamennyi mutatónál. Azt elmondhatjuk, hogy egyes nyugat-európai országokban a különbségek a nemek alapján és a nők hátrányos helyzete nagyon nagy tud lenni. Ami pedig említ amit említett, a migráció, a nők az elsők, akiknek, akik elmennek, kivándorolnak, munkát keresnek, és odahaza támogatják a családjukat. Ez egy gyakori, igencsak gyakori jelentés. Vannak tanulmányok, amelyek és vizsgálatok, amelyeket a gond, úgynevezett gondozókról készítettek Olaszországban, így szoktuk ezt nevezni. Ezek az emberek mindenek előtt idős emberek ápolására kerülnek oda. Ez a dolguk, hogy őket gondozzák, ápolják. Konkrét adatom erre most nincs kéznél, de azért itt jelentős nemzeti különbségek vannak. Ez bizonyára igaz. Különbségek vannak az egyes migrációs áramlatok között. Hogyha a nők kerülnek ilyen szerepbe, ez egy nagyon érdekes dolog, amit érdemes kutatni hogy az elején a férfiak indultak el, most meg már a nők is elindultak. Ez persze nagyon komoly hatással van a gyermekekre, a saját családjukra. Gyakran otthon hagyják a gyerekeket a származási országban, és a származási ország elszegényedik közben. Ezt láthatjuk. Klivert asszony. Románul fogok beszélni. Az anyanyelvem. Néhány rövid kommentet engedjenek meg, majd a foglalkoztatási bizottságba kell távoznom, hogy ott szavazzak, ezért szeretnék röviden hozzászólni most. Nekem az a benyomásom, hogy a legsúlyosabb probléma, amit meg kell oldani, az a közhelyek, a sztereotíp felfogások problémája. Morán ki asszony elmondottakban is, ból is ez derült ki számomra. Szomorúvá tett, amit ön elmondott, megmondom őszintén, pedig ez a valóság, amit ön hangsúlyozott. Van itt jó néhány kérdés, amit ebben az összefüggésben fel kell tenni szerintem. A nők egy ö, szociális nyomás áldozataivá válnak, hiszen ö, előfordulhat, hogy nőket eh, igyekeznek eh, nyomás alá helyezni, hogy gyereket szüljenek még többet, mert hogy a demográfia helyzet nem túl jó. Másrészt elvárják a nőktől, hogy dolgozzanak is, hiszen a 21. században, ha egy nő nem dolgozik, akkor rögtön megkérdezik, hogy miért nem dolgozik, és miből finanszírozza a saját életét, vagyis a magánélet és a munkahely kettős feladatát kell megoldaniuk a nőknek láthatjuk, hogy van egy klasszikus koncepció válaszként, ahol van egy nő és egy férfi, és régebben ez működött is, de most a nőknek egyre nehezebb, hogy ezt a két területet összhangba hozza, és bele kényszerül egy ilyen pókhálóba nő, mindent el kell végeznie, minden feladatot, méghozzá olyan körülmények között és feltételek mellett, amikor a gazdasági összefüggések a válság idején egyaránt rosszak nők és férfiak számára. Újra és újra szóba kerül a munkanélküliség témája ma egész nap, és azt gondolom, az Európai Uniót fel kell szólítanunk arra, hogy keressen újfajta megoldásokat, sőt, keressen különböző megoldásokat nők és férfiak számára, hogy meg tudjuk haladni a válság következményeit. Nem lehet ugyanazt az eszközt használni mindkét esetben, hiszen a nők és a férfiak különböző társadalmi szituációban vannak. Vagyis azt gondolom, hogy konkrét megoldásokat kéne kidolgozni, mert ami itt elhangzott, az teljesen igaz, de a következő kérdés az, hogy tudjuk javítani a helyzetet, ezért megoldásokra van szükség. Költői kérdést teszek fel. Találtunk-e az EU szinten valamiféle megoldást? Én azt látom, hogy van egy konkrét intézkedés, amely amelyet még nem sikerült összhangba hozni a munkanélküliség kezelésével kapcsolatban a kérdés itt az, hogy például a választás lehetősége mennyire adott nők és férfiak számára, vagy a következő, hogy igazgatóságban, felügyelőbizottságban a nők mennyiben vannak jelen. Ez az új Reding-féle intézkedés, sokat vitatkozunk erről, remélem, hogy itt sikerül megoldást találni. Köszönöm szépen. Marasatyi asszony válaszol. Csak röviden tudok válaszolni. A következőket mondom ezzel kapcsolatban. Elmúlt évben, tehát nem réges-régen történt. Franciaországban volt egy közvéleménykutatás, és a kérdés az volt, hogy válság idején előnyt kell -e élvezniük a férfiaknak a munkahelyhez való hozzáférésben, és a válaszadók 70%-a igen volt. Ez nem egy sztereotíp, amit ön is említett, amikor azt mondjuk, hogy a nő munkája tulajdonképpen egy kiegészítés mindösszesen, és a férfiak munkája fontosabb. Hogy beszéltünk a nők és férfiak képzettségéről, Lili asszony is sokat dolgozott ezen, és hát nagyon fontos a magánélet és a munka összeegyeztethetősége, egyensúlya. Aztán felvetette itt a végén a nők szerepét a vállalatvezetésben és a felügyelbizottságban. Azt gondolom, hogy a felelősségek megoszlása a családban, férfiak és nők között, illetve a munkahelyen a felelősség megosztása egyenlően, ez is fontos. Itt azt kell, hogy mondjam, a nők nem mindig célszerűen viselkednek, hiszen a nőknek is van egy szerep ebben, időnként elkényeztetik a férfiakat, és talán a férfiak is szegényebbé válnak. Például a gyereknevelésben nem elég részesítik a férfiakat. Ellen Bienzámek asszony, szeretne még válaszolni? Úgy gondolom, hogy ez egy döntés, egy választás kérdése. Hogy legyen egy megfelelő szolgáltatás színvonal, hogy dönthessünk egyáltalán. Persze a családon belül lehet dönteni és választani, nyilván érzékenyé lehet tenni az embereket, tudatosítani lehet, tájékoztatni lehet, oktatni lehet az embereket arra, hogy a családon belül is így gondolkodjanak, ezt akár gyerekkorban el kell kezdeni. A következő nagyon fontos felvetés, hogy a gondozó, az ápoló intézmények megléte, illetve a gyerekeknek a óvodája, iskolája és napközi megoldott legyen. Másrészt viszont azt látjuk, hogy éppen ellentétes folyamat játszódik, hiszen csökkentették az idevágó költségeket, és éppen ezeket a kiadásokat, tehát az ápolás, a gondozás, a gyereknevelés intézményeit nem látják el eléggé pénzzel prioritásokról van szó, hogyha most csökkentést irányít, irányoznak elő az ápolásban, a gyereknevelésben, akkor a nőkre hárul a feladat, tehát a foglalkoztatásban nem tudnak olyan aktívan részt venni, vagy a munka világában nem tudnak annyira aktívan részt venni. Ez persze sztereotíp kérdés, sztereotípia kérdés is, de politikai megközelítés is. Köszönöm szépen. Ezzel az első szekciót be is fejezzük. A második rész következik ezek után azt gondolom, némi mozgásra szükség lesz itt a pódiumon is, és Stark asszony lesz a következő, aki a komputert igénybe veszi. Itt elől foglal helyet. Kérem a három következő hozzászólót, hogy foglaljanak itt elől helyet. Madener úr, parancsoljon. Miközben várunk, valamit be kell jelentenem. Két látogatói csoportunk van itt, hogyha jól tájékoztattak. Az első a Friedrich Ebert alapítvány nevében van itt, a másik pedig a Digitred gyakornokai, akik itt vannak. Örülök, hogy eljöttek és figyeljenek. And we of, as I... Ahogy eh, már elmondtam, áttérünk a következő szekcióra, és eh, a munkaerőpiac eh, gender érzékenységű témáival foglalkozunk, tehát a fiatal férfiak és nők foglalkoztatósága, Agneta Stark az első felszólaló, és ő pedig az oktatás és a foglalkoztathatóság közötti különbségekkel foglalkozik, tehát eh, a fiatal nőknek jobb esélyei lennének, mint a fiatal férfiaknak. Agneta rengeteg dokumentumot publikált, könyvet publikált, olvastam néhány könyvét, nagyon jók véleményem szerint. Gazdasági elméleteket is kutat, eh, számviteli teóriákat, gazdasági változásokat, munkakoncepciók. A fizetett, nem fizetett munka nemzetközi összehasonlítása, tehát átadom a szót. Köszönöm szépen. Hogyha nemek közötti egyenlőségről beszélünk, akkor eh, általában eh, nagyon depressziós hírek is vannak. Én most örülök, hogy eh, nem erről fogok beszélni, hanem az elmúlt 50 év sikereiről. Az elmúlt 50 év alatt globális szinten hihetetlen siker a nők előrejutása az oktatás ügyben. A nők nagyon sokáig küzdöttek azért, hogy részt vegyenek az oktatásban minden szinten. Most pedig az egész világon azt láthatjuk, hogy ennek hatásai vannak. A Világbank a nők oktatását az egyik fő eredménynek tartja, amit elértek az országok a demokratikus fejlődés során, és ezt, ezt konkrét példákkal is szeretném alátámasztani. A lányok és a nők ma minden szinten részt vesznek az oktatásban, az Európai Unióban. Elég gyakran jobb eredménnyel, mint a férfiak, és nagyobb számban. Hihetetlen oktatási lehetőségek vannak ma. Ez új ez korábban nem volt így. És az OECD jelentés, és az OECD nagyobb, mint az Európai Unió 27 tagállama, tehát az OECD adatai alapján eh, a fiúknak több esélye van, hogy a közifokú oktatást otthagyják érettségi nélkül, mint a lányok. Tehát itt látjuk számokban is ezt, ez az EU 27-re vonatkozik, 11,3% a nők részéről és a 15,3% a fiúk részéről otthagyja az iskolát érettségi előtt. Látjuk itt a rekordokat. 30 1% a fiúk aránya Spanyolországban, és 21,9% a fiatal lányok aránya, akik ott hagyják az iskolát. A legalacsonyabb ez az aránya fiúk esetében Csehország és Szlovákia, Csehországban 5,4%, Szlovéniában pedig a lányok 2,5%-a válik ki az oktatásból, mielőtt eléri az érettségét. Tehát ez ez nem lehet biológia, hiszen ez máshogy volt 30 éve. Úgy tűnik, hogy nem feltétlenül a munkaerő piac, hanem a munkaerőpiac kihatása, hanem egy nagyon bonyolult téma együttes határozza meg, hogy ez miért van így. Hiszen Európában a munkaerőpiacra való bejutás bonyolultabb lett és az adatokból azt látjuk, hogy kulcs fontosságú megakadályozni azt, hogy a fiatalok ott hagyják az iskolát. A fiatal lányok esetében valószínűbb, hogy tovább tanulnak, és a fiatal lányok esetében valószínűbb, hogy felsőoktatási diplomájuk lesz. Ez nem túl szép, ez az ábra, de azonban nézzük meg ezeket a zöld oszlopokat. Ez 2011-ből származik, és ez a felsőoktatásban való részvételt mutatja, csak a nők. 30-34 körüliek, tehát a diplomások. 60% a csúcs, a következő 55% és látszik, hogy hogy oszlik ez meg az országok közül. És azt látjuk, hogy mely országokban dominálnak a diplomás nők. Az X-ek azok nem alacsony szintet jeleznek, hanem az, hogy nincsen megfelelő mennyiségű adat. De most nézzük meg az 50-55 év fölötti országokat. És a férfiak esetében 47,5% ez. Tehát itt a 40% körüli koncentráció van a férfiak esetében, és sokkal kevesebb ország ér el magas szintet. Tehát ez egy óriási változás, hogyha összehasonlítjuk a helyzetet a 30-34 évvel korábbi helyzettel. A fiatal nők tovább tanulnak, a fiatal nők megoldják az osztálykülönbségeket is. Hogyha megnézzük a diplomásokat, hogy a szüleiknek kinek volt diplomája, akkor azt látjuk, hogy 10 százalékkal több nő megy egyetemre, Görögország, Portugália, Spanyolország példaként esetében, mint fiú. Tehát olyan családokból, ahol nincsen diploma. Tehát ez azt jelenti, hogy a nők nagyobb mértékben lépik túl az osztály határokat. Ami azt jelenti, hogy olyanok szereznek diplomát, akiknek a szülei nem rendelkeztek diplomával az oktatás minden szintjén csökken a munkanélküliség kockázata. A jelenlegi gazdasági válság az azokat érintette leginkább, akinek nem volt felsőoktatási végzettsége. És nagyon érdekes, hogy a férfiakat jobban érintette erősebben, mint a őket. Valószínűleg azért, mert nagyon sok hagyományos férfi munka esett vissza, vagy tűnt el a termelésben például, hiszen Európából elvonul a termelés, és ez a férfiakat érintett elsősorban. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a nőknek most olyan jaj, de jó dolguk lenne. Hogyha megnézzük a munkaerő piaci helyzetet, akkor a nők problémája jelentősebb, mint a férfiaké. Ha megnézzük, hogy mi történik akkor, hogyha már a munkaerőpiacon vagyunk, az oktatási szint nagyon fontos szerepet játszik, például a keresetben. A magasabb végzettség kevesebb munkanélküliségi kockázatot jelent és a magasabb végzettség általában jobb fizetést is jelent. Azonban a munkerőpiac összes területén a férfiak többet keresnek, mint a nők, ugyanazon képzettség fennállásánál. Tehát azt látjuk, hogy a nők bejutottak a felsőoktatásba, és eh, mégsem profitálnak ebből anyagilag úgy, mint a férfiak. Akkor ez miért van így? Miért mennek az egyetemre? Azért, mert ha nem mennek egyetemre és főiskolára, még kevesebbet keresnek. Tehát azt látjuk, hogy ha ez így van, akkor a férfiak egyre kevésbé vágynak a felsőoktatásra, még akkor is, hogyha többet keresnek. Tehát a nők úgy tűnik, hogy nem hoznak gazdaságilag észszerű döntéseket. Vagy a férfiak egy kicsit elvesztették a gazdasági észszerűségüket gondolkodásmódjukban. Ez a kérdés mindenképpen feltendő. Az ö, oktatás nem jól integrált. Az ö, oktatás nem ö, azt mutatja, hogy a férfiak és a nők ugyanoda mennek. Azonban a különféle oktatási területek klasszikus differenciáltsága már nem érvényes abban a mértékben, mint korábban. Tehát például, hogyha a gondozásban dolgozunk, mint például egy kórházi nővér, tehát ez nem a klasszikus ipari munka, és ez magas tudományos képzettséget igényel, és nagyon nagy szintű precizitást, kommunikációs készségeket egy magasan képzett mérnök, aki mondjuk a HR osztály vezetője az óriás vállalatnál, valószínűleg sokkal jobban függ a kommunikációtól, mint az alatta levő szinten dolgozó. Aztán van egy olyan csoport, amit nem találunk meg, sem az oktatásban, sem a szakképzésben. Ez egy nagyon trükkös ügy, mert igazából nem nagyon tudjuk, hogy mit is tesznek igazából. Nagyon egyszerű összecsapni őket, hogy hát ők problematikusak és kész. Nagy problémáik vannak az életben, igen. De szerintem meg kellene próbálnunk kideríteni, hogy mit tesznek. Tehát, hogy vannak bizonyos érdekeik, családot szeretnének, vagy rossz döntések alapján rossz pályára kerültek, és hogyan lehetne jó döntésekre vinni őket. De egy eléggé nagy réteg van, akit negatív értelemben határozunk meg. Nincsenek szakképzésben, nincsenek a fizetett munkában, és nincsenek az oktatásban. Tehát vélelmezhető, hogy semmit sem csinálnak. Ez pedig egy nagyon lényeges téma, hogy többet tudjunk meg arról, hogy sok fiatal Európában mit csinál és hogyan gondolkozik. Különböző országokban. Ezek a csoportok nagyon különböző ismérvekkel rendelkeznek. És egy roppant érdekes jelentés is létezik, nem fogom ezt most vázolni, de benne van az anyagomban. Mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el ezt a jelentést, hiszen rámutat, hogy ezt a problémát nem lehet egy szerszámos ládával megoldani. Hogyha van egy magasan képzett fiatal nő, akinek szükséges bejutni a munkaerőpiacra, az egy teljesen más helyzetben van, mint egy alacsonyan képzett férfi, aki nem tud bejutni a munkaerőpiacra, vagy ha olyan férfiak vannak, akiknek ugyan van képzésük, de a munkaerőpiacnak már nincs rá szüksége. Tehát nagyon nagy különbségek vannak ezen csoportok között. Hogyha megnézzük az átmenetet, az oktatás és a munkaerőpiac között, akkor látjuk, hogy a nem szerepet játszik. A fiatal nőknek elég gyakran rossz feltételekkel rendelkező ideiglenes munkahelyük van. Hogyan segíthetünk nekik, hogy a képzettségi portfóliójuk segítségével jobb helyzetbe kerüljen? Hogyan lehet meggyőzni a fiatal férfiakat, hogy jobban igénybe vegyék a felső oktatás kínálatát, amikor elveszették az érdeklődésüket abban. A bevándorló fiatal nők és férfiak különleges problémákkal küzdködnek, és az OECD tett egy viszonylag mély vizsgálatot, mélyreható vizsgálatot, amely rámutat arra, hogy földrajzi koncentrációknak köszönhetően bizonyos iskolákra koncentrálódnak, ahol számos tanulónak olyan anyja van, aki nagyon alacsony képzésben részesült, és ez ismét kihat a lányok szerepére. Tehát, hogyha ezeket a személyeket jobb, nagyobb szórásban tudnánk elhelyezni különböző iskolákban, akkor jobb jövőjük lenne. Most arra van szükségünk, hogy előre gondolkozzunk. Hogyha attól tartunk, hogy a nők túlképzettek lesznek, akkor arra is rá kell mutatni, hogy mennyire kockázatos az alulképzettség, főleg, hogyha körülnézünk a világban, és megnézzük például Dél-Koreát. A lakosság 80%-a rendelkezik diplomával. Tehát itt is a nők túl képzettek, azonban ez mégis problematikus állítás. Roppant fontos, hogy használjuk az információkat, amelyeket kaptunk. Tehát elég gyakran a munkáltatók nem veszik figyelembe a nők magas képzettségét. Magasan képzettek, azonban a munkáltató sokkal jobban érdeklődik az iránt, hogy hogy néznek ki, vagy hogy akarnak egy gyereket. Hogyha jövőbe tekintünk, akkor láthatjuk, hogy az, ami Európának 2035 és 40 között szüksége lesz, akkor a ma képzésben lévőket abban a tekintetben kell kiképezni, hogy legyenek tudni akaró kreatív fiatalok. Olyan munkaerő, amely olyan problémákra tud megoldást, amelyekről nekünk most fogalmuk sincs. Ez egy nagyon fontos dolog. Az oktatás nem old meg mindent. Az oktatás nem csak a munkaerőpiacot szolgálja ki, de minden fiatal, aki az álmait követi, és keményen dolgozik azért, hogy új ismereteket szerezzen, új tudást, akkor ha ezt látjuk, ez a legfontosabb dolog, amivel Európa ma szembesül. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen Agnetasztáknak. Ez úgy gondolom, hogy világos üzenete volt ennek a hozzászólásra, és hát amikor a könyvét olvashatták a képviselők, abban is nagyon világos volt ez üzenet. Most pedig akkor megnyitom a vitát. Először is Nevedeleva kolléga kapja meg a szót. Katarina Nevedeleva ugyanis az árnyék előadója a FAM véleményének a fiatalkori munkanélküliséggel foglalkozó jelentésének. Szlovákul fogok beszélni. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani, és szeretnék ugyanakkor elnézést is kérni, hiszen más kötelezettségének is eleget kellett tenni, és ezért egy kicsit később érkeztek. Ezért sajnálom, hogyha megismétlek olyasmit, ami már elhangzott. Nagyon érdekes az előző hozzászóló után szót kapni, hiszen egyetértek sok mindenen, ami elhangzott. Azt is hallottuk, hogy az oktatás nem megoldás mindenre, hát ez így van, de azért mégiscsak segít a problémák megoldásában, de hát ez egy hosszú távú folyamat, ez a problémákat nem tudja azonnal megoldani, de mégiscsak ez az alapvető eszköz, a, amelyel az ember az életében boldogulhat, tehát mégiscsak érdemes befektetni a szoktatásba és támogatni azt. Ez lenne tulajdonképpen a hozzászólásom magja is. Ha megnézzük a fiatal körében a munkanélküliségi rátát, 23,5 százalék volt ez márciusban, ami viszonylag azért magas. Ez, és aztán láthatjuk a két milliós számot, és hogy ennyi munkahelyet teremtettek, de hát ugyanakkor sok esetben nincs megfelelő képzettségük, nincsenek meg azok az eszközök, amelyek lehetővé tennék a fiatalok számára, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Tehát az Európai Bizottság javaslata ugye ennek köszönhető, illetve a szocialistáknak köszönhető ez az elképzelés, hogy garantáljuk a fiatalok foglalkoztatását. Ez megjelent az Európai Bizottság javaslatában is de ma itt az Európai Parlamentben egy oktatási eh, reform eh, áll előttünk, ez van most napirenden, nem 5 év múlva, 10 év múlva, hanem 20 év múlva fogunk, vagy kell erről beszélnünk, hanem most kell ezt megoldanunk, ez egy valódi méreható strukturális változás az oktatás rendszerben. És hát figyelembe kell vennünk azt is, hogy a diplomások 60%-a bizony nő. De hát hol vannak ők? Amikor megnézik a munkaerőpiacot, akkor nem látjuk őket. Megnézzük, hogy kik kapják a szállásokat, akkor valahogy úgy tűnik, hogy a férfiak sikeresebbek abban, hogy álláshoz jussanak. És amikor a fiatal nők is munkához próbálnak jutni, akkor bizony így van. A munkaadók tényleg azt kérdezi először, hogy van egy gyereke, szeretne egy gyereket, és inkább a férfit részesíti előnyben, hiszen akkor biztos lehet abban, hogy eh, nem fog teherbe esni, és nem fog kimaradni, kiesni a munkából. a fiatal nőket támogatnunk kell abban is, hogy vállalkozzanak, támogatnunk kell őket abban, hogy ne féljenek, ne ijedjenek meg az ilyen típusú munkától, ne féljenek attól, hogy saját üzletet, vállalkozást indítsanak el, és ne kelljen amiatt aggódniuk, hogy hát ha most ők munkát vállalnak, akkor lehet, hogy amíg szülési szabadságon vannak, addig el fogják őket bocsátani, hiszen hogyha saját vállalkozásról van szó, akkor ez az ő kezükben van, és nagyobb biztonságban lehetnek. És hát ugye vannak fiatalok, akikről hallhattuk, hogy nem tesztek semmit, nem csinálnak semmit, nem dolgoznak, nem tanulnak, és egyetértek azzal, hogy ez egy nagyon negatív tendencia, és valahogy ezeket a fiatalokat is aktivizálnunk kellene. Nagyon sok program van, például a Youth in Action, a fiatalok lendületben program, aztán ott vannak a különböző informális oktatási formák. És hogyha valaki nem jut munkához, akkor talán az informális oktatási rendszerek segítségével új készségeket, képességeket szerezhet meg, még hogyha nem is klasszikus végzettséget nyújt ez, akkor is fontos lehet ez a fajta képzés is. Fontos az is, hogy támogassuk a nőket a, a munkaerőpiacra jutásban, illetve abban is, hogy, hogy olyan tudományokat is tanuljanak nagyobb szemben, mint a matematika, természettudományok, hiszen a jövőben még több olyan személyre lesz szükségünk, aki természettudományos képzettséggel rendelkezik. De jó lenne, ha nem csak a fiúk járnának matek szakra, hanem egy nap talán nők is fognak nagyobb száma ezzel foglalkozni, és új matematikai elméleteket dolgoznak majd egyszer ki. Tehát nyilvánvalóan ez egy olyan kérdés, amelyet már az általános iskolában valahogy meg kellene oldani, tehát már ott buzdítani kell a lányokat arra, hogy ezekkel a tárgyakkal foglalkozzanak. Látom, hogy az elnök úr már belém akarja folytani a szót, tehát minél gyorsabban be fogom fejezni, tehát mit is kell tennünk, segítenünk kell a nőket abban, hogy összetudják egyeztetni a munkát és a magánéletet ami azt is jelenti, hogy gyermekellátási szolgáltatásokat kell biztosítanunk. Tehát, hogyha egy nő úgy dönt, hogy gyermeket szeretne, akkor legyen egy hely, ahol elhelyezheti a gyereket, és biztos lehet abban, hogy gondoskodnak róla. Garantálni kell az államnak ezeket a lehetőségeket, hiszen tudjuk, hogy az anyának biztosnak kell lenni abban is, hogy amikor visszatér a szülési szabadságra, akkor ott lesz még a munkája, illetve hogy megfelelő juttatásban részesül addig is, amíg nincs ott, és hogy megszüntessük a bérszakadékot is, amely továbbra is sok helyen 12 de még sok javaslatom van, de most be kell fejeznem. Köszönöm eddigi figyelmüket, és Köszönöm szépen, nagyon örülünk, ha több oldalon még javaslatokkal rendelkezik, ezeket szétoszthatja, örömmel tájékozódunk e felől, de hát most kevés az időnk, sajnálatos módon, és Szuber asszonynak szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen. Mindennek előtt eh, más elfoglaltságom volt, nem tudtam az első panelhez hozzászólni akkor, amikor ez aktuális volt, most azért szeretnék reagálni. A kommentárjaimmal egy kérdésre fókuszálnék az oktatásra, illetve az oktatás és a foglalkoztathatóság viszonyára. Egy néhány gondolatot szeretnék közölni önökkel. Bizonyos országokban, és azt kell, hogy mondjam, az én hazám is ezek közé tartozik, vizsgáljuk csak meg, mi is történik. Arról van szó, hogy sok ember, aki jó képzettsége rendelkezik, nem talál munkát oda-haza a saját hazájában, amit egyre inkább megfigyelhetünk a legjobban képzett fiatal emberek, vagy nem találnak munkát odahaza, vagy nagyon bizonytalan munkaviszonyokat kénytelennek felvállalni, sokkal rosszabb körülmények között dolgoznak, mint az alacsonyabban képzett emberek más európai országokban. Tehát arról van szó, hogy az emberek sokat investálnak természetesen az oktatásba, és ez nem térül meg. Tehát doktori címre is vonatkozhat ez akár, vagy mester címre, vagy az azt követő ö, képzettségekre is, és nem találnak teljes ö, munkaidős állást például. Portugáliában látunk ilyet. Az alacsony bérek előnyeit próbáltak kihasználni Portugália sokáig. Egy bizonyos típusú személy tud csak belépni a munkaerőpiacra, és csak egy bizonyos típusú embert választanak ki, aminek aztán nagyon komoly gazdasági következményei is vannak, hiszen ez tulajdonképpen egy hátrányos helyzetű folyamat. Nagyon sok jól képzett ember az agyelszívás keretei között elhagyja az országot, és nem igen fognak visszatérni, mert nem látják a saját jövőjüket a hazájukban. Nagyon sok olyan esetet ismerek, amikor kihagyják például az életrajzukból a tényleges végzettségüket, mert túlképzetnek minősítik őket egy-egy elérhető munkahelyen. Hiszen csak olyan munkahelyek vannak, amelyek egy ilyen típusú képzettséget nem várnak el. A másik trend, amit megfegyelhetünk, az az, hogy az egyetemi hallgatók igazából nem eléggé motiváltak ahhoz, hogy jól tanuljanak, vagy tanulók sem tanulnak tovább de hát vannak emberek, akik sokáig tanultak, sok időt fordítottak a saját képzésükre, magas szintű, szintű diplomákat értek el, és nem kapnak megfelelő munkahelyet. Nem, egyszerűen nem kapnak elég lehetőséget arra, hogy munkát vállaljanak. Persze azt tudjuk, hogy ö, ha valaki jó szinten végzi el az iskoláit, akkor az lehetőségeket kínál, de pillanatnyilag igazából nem ilyen igények jelentkeznek a munkaerőpiacon. És látjuk, hogy óriási különbségek vannak ugye általában az európai munkaerőpiacon belül is, hiszen bizonyos országok egyfajta munkahelyet tudnak kínálni. Vannak, akik jól képzettek és jól alkalmazkodnak a munkaerőpiachoz, őnekik természetesen számos lehetőségük van. Azt látni kell, hogy az, hogyha nem tudjuk ezt a kérdést kezelni, akkor pazarlunk a beruházásokra ezzel területen. Stark kolléganő, kérem meg, hogy reagáljon az eddigiekre. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy mélyrehatóan elemezzük, hogy milyen problémát akarunk valójában megoldani a különböző helyzetekben. Egyes területeken, a legtöbb országban, Európában problémát jelent, hogy jól képzett embereket találjanak a megfelelő pozíciókba. Máshol pedig nem találják meg a pozíciót a jól képzett emberek, és itt elmegy egymás mellett ez a két probléma. Hosszú távon viszont öregszik Európa, és pontosan tudjuk, hogy a tehetségekre szükségünk van, hogyha meg akarjuk oldani a problémáinkat. Ez nem egy könnyű helyzet. Ön rámutatott pont azon országokban milyen nagy problémák vannak, ahol a gazdasági nehézségek is nagyok, akiknek vannak kiválóan képzett embereik, specializált embereik, de eltűnik egyfajta munkahely számukra. Hogyan tudjuk ezeket az embereket átképezni például? Ez egy nagyon fontos téma vagy ez ugyanolyan fontos téma, mint a fiatal emberek esetében a megfelelő oktatás megtalálása, és biztos, hogy nem lehet egyforma szabályokat alkalmazni mindenkire. Köszönöm szépen, Stark asszony. Folytatjuk a programot. Most pedig a következő hozzászóló Daniel Molinuevo a Eurofund képviselétében és fiatal emberek, nők és férfiak helyzete a munkaerőpiacon. A gyermeknevelés és egyéb hozzatartozók ápolásának hatása a munkaerőpiacra fiatal ember, férfiak és nők esetében. 2010 óta dolgozik az említett intézetnél, Daniel Molinevo, az európai hálózatban is dolgozik, szociális szolgálatok, szolgáltatásokkal foglalkoznak. Parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen. A munka, amit ezen a téren lefolytatunk, az három elemre koncentrált. Egyrészt a fiatalok helyzetére, akiknek uh, gondozói feladatokat látnak el a munkaerőpiacon, aztán egy következő data a saját felmérésünkből, származó adatokból, itt hat ide tartozik az európai életminőség felmérés, illetve az európai munkaerő felmérés, itt megvizsgáltuk azok helyzetét, akik gyermekgondozásra is kell, hogy foglalkozzanak, vagy más eltartott családtagokról is kell, hogy gondoskodjanak és megnéztük tehát a fiatalok helyzetét, a munkerőpiacát, elsősorban a nők helyzetét néztük meg, hiszen tudjuk, hogy általában ők azok, akik az otthoni gondozói feladatokat elsősorban ellátják, és, és egy költséghaszon elemzés is elvégeztünk arra vonatkozóan, hogy Ausztriában a gyermekáltási szolgáltatásokba fektetett források milyen mértékben térültek meg. tehát hát megnézzük tehát azokat a fiatalokat, akik idősebb rokonokról gondoskodnak, az Euróbarométer adatait használtuk, láthattuk, hogy 2,2 millió ember van 15 és 30 év között, akik valóban egy idősebb rokonról kell, hogy gondoskodjanak, ők ugyanolyan részben aktívak, illetve inaktívak, és hát azért tudjuk, hogy elsősorban inkább a nők gondoskodnak rokonokról a háztartásban, de ami érdekes ebből a felmérésből az az, hogy nagyon nagy az eltérés a nemek között, amikor a részidős, illetve a teljes idős gondozása van szó. 1,5 millió nő eh, gondoskodik teljes munkaidőben eh, a rokonokról, míg a férfiaknak csak fele ekkora aránya foglalkozik rokon gondozással teljes munkaidőben, tehát fontos ezt is látni, hogyha kiegyensúlyozott képet szeretnénk látni. Ezen kívül fontos azt is kiemelni, hogy nem igazán stabil ez a helyzet, hiszen az ő helyzetük a munkaerőpiacon azt mutatja, hogy akik otthoni gondozói feladatokat látnak el, ők sokkal valószínűbb, hogy elveszítik a munkahelyüket, illetve hogy nehezebben találnak majd új munkahelyet a válságnak köszönhetően is. És hát a munkaadók inkább előnyben részesítik azokat, akik sohasem kellett, hogy gondoskodjanak a rokonaikról. Itt, tehát láthatjuk, hogy azok, akiknek legalább egy rokonról gondoskodniuk kellett a múltban, az ő esetükben, és itt a 30 év alattiakra beszélünk, közülük 15%-ban nehezebben találnak munkát, vagy nem igazán stabil a helyzetük a munkaerőpiacon. Aztán nézzük meg azok helyzetét, akik nem idősebb rokonokról gondoskodnak, hanem olyan fiatal szülők, akik a gyermekükről gondoskodnak itt, tehát 18 és 29 év közötti fiatal szülőkről van szó. Amire szeretném felhívni a figyelmet, az az, hogy a fiatalok, a fiatal szülők nagy része inaktív, de ugyanakkor ők szeretnének dolgozni, akkor dolgoznának szívesen, hogyha ők dönthetnének a munkaidejükre, tehát itt nagyon sokan nem önkéntesen inaktívak, hanem hogyha megkérdezik őket, akkor igenis szeretnének dolgozni, bár ugyanakkor a többség azt mondja, hogy rövidebb munkaidőt részesítene előnyben. Nagyon kevesen szeretnének ö, többet dolgozni. Az európai életminőség felmérésben láthattuk azt, hogy, a, hogy különbözők a nézetek arra, vonatkozóan például, hogy, hogy mikor érnek haza, és mikor látják el az otthoni teendőket, akkor láthatjuk, hogy nagyon sokan, nagyon későn érnek haza, és nagyon nehezen tudnak ezért eleget tenni az otthoni kötelezettségnek, mert nagy a munkahelyi leterheltségük. De most mi nem azt nézzük, hogy a munkahelyi kötelezettségek hogyan hatnak ki az otthoni kötelezettségekre, vagy fordítva, hanem hogy milyen nehéz az adott személyek számára a munka mellett az otthoni feladatokra is koncentrálniuk, tehát hogy ők hogyan érzékelik ezt a konfliktust az életük két területek között. És azok, akiknek gyermekek is vannak, ők sokkal gyakrabban számolnak be arról, hogy konfliktust érzékelnek az otthoni feladatok és a munkai feladatok között, ez sokkal gyakoribb a fiatal szülőknél, mint azoknál, akiknek nincs gyermekük. Tehát a fiatal szülőknek nagyon nagy száma, számol be arról, hogy problémát okoz ez, míg a, a, azoknál, akiknek nincs gyermekük, 10% számol be csupán a munkahely és a magánélet közötti problémákra azok, akik tehát rokonokról gondoskodnak, vagy gyerekekről gondoskodnak, ők sokkal bizonytalanabbnak érzik a helyzetüket a munkaerőpiacon is, és, és úgy érzik, hogy az ő munkájuk, az ő pozíciók nem olyan biztos. De az biztos, hogy a, a, sokan a, akik, akik tehát ilyen feladatokat is ellátnak ott, akaratuk ellenére sem találnak munkát, vagy nem megfelelő munkaidőben tudnak dolgozni. És az, ami igazán szembeötlő, az az, hogy a, milyen nehézségeket jelent az is, hogyha ha valaki gyermekellátási szolgáltatást kíván igénybe venni, nagyon sokak számára ezek a szolgáltatások ez problémát jelent. 79%-ban szerettek volna megkérdezettek ilyen gyermekellátási szolgáltatást igénybe venni, de a legnagyobb problémát mindig a költségek jelentették, ez túl drága volt számukra. 62% válaszolt úgy, hogy nem tudott megfelelő gyermekelhelyezési, gyermekgondozói helyet találni a költségek miatt a gyerekének. Persze problémát jelenthet a távolság is, illetve néhányan kitértek arra is, hogy a gyermekelátás minősége nem volt számukra megfelelő, ezért inkább maguk gondoskodtak a gyermekekről. Ez tehát a fiatal nők és férfiak helyzete, akkor, amikor otthon is gondozói feladatokat kell ellátniuk az ő helyzetük a munkaerőpiacon nyilvánvalóan nagyon érdekes, de oda kell figyelni az ok-okozati viszonyokra. Tehát, hogyha most feltételezzük azt, hogyha valakinek gyereke van, akkor nem fog tudni majd a munkaerőpiacra belépni, főleg akkor, hogyha nem tudja valahol elhelyezni a gyermekét. De az, hogy valaki egy idősebb rokonra vagy gyermekről gondoskodik, az általában azt is jelenti, hogy nehezen tud belépni egyáltalán a munkaerőpiacra. Ez azonban leginkább azokra igaz, akik alacsony iskolázottsági szinten rendelkeznek, a magasabban képzettek számára nincs feltétlenül ennyire szoros összefüggés és ott, ahol magas a nők részaránya a munkaerőpiacon, ott általában ugye feltételezhető, hogy a gyermekelhelyezési lehetőségek is jobbak. Általában azt feltételezzük, hogy ahol azon országokban, ahol a gyermeket el lehet helyezni, ott több nő lesz a munkaerőpiacon, de például Dániában, ahol ez a helyzet, mégsem ez az eredmény e, lépett fel. Aztán e, kérdés az is, ugye mennyibe kerül a gyermeket óvodában, bölcsödében elhelyezni, vagy milyen további ösztönzők vannak arra, hogy belépjen valaki a munkaerőpiacra. tehát érdekesek az adókedvezmények, különböző jutatások is, de ezekben sokan csak akkor addig részesülnek, amíg otthon vannak, ha a munkaerőpiacra kilépnek, akkor nem biztos, hogy ugyanazokban a kedvezményekben fognak részesülni. Aztán érdekesek a reformok is, és sajnos vannak olyan reformok is, amelyek igazából a nemek közötti bérszakadékot csak még meg erősítették, mert az adózásban végrehajtott reform a második keresőt a családban mondjuk inkább arra ösztönözte, hogy ne lépjen be a munkaerőpiacra. Például az Egyesült Államokban az Egyesült Királyságot is megvizsgáltuk, és azt láthattuk, hogy itt inkább az új intézkedések újabb diszkriminációhoz vezetnek. És szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogyha ha több pénzt fektetek be a gyermekellátásba, az nem biztos, hogy egy csoda recept, és nem biztos, hogy azonnal több vagy magasabb női részvételhez fog ez vezetni a munkaerőpiacon. Vannak olyan országok, ahol mm, nagyon jól hozzáférhető és megfizethető óvodák, napközék vannak, és mégsem feltétlenül jelent ez különbséget a tekintetben, hogy mekkora a nők aránya a munkaerőpiacon. Tehát ott, ahol már van egy jól működő, kifejlesztett gyermekellátási rendszer, ott is fontos az, hogy, hogy arra koncentráljunk, hogy a munkaidő például rugalmas legyen a nők számára, vagy például a szülői szabadság legyen egy kicsit nagyvonalú. Hát a, megszor, a megszorítások idején ugye kérdés, hogy hogyan tudunk a gyermekellátásba több pénzt fektetni. Az osztrák munkahivatal megbecsülte azt, hogy körülbelül milyen költségekkel jár az ilyenfajta befektetés, és milyen megtérüléssel jár ez. Ezt az év elején készítették ezt a felmérést, és ez a tanulmány úgy szült, hogy valamennyi tényezőt figyelembe vették, tehát a munkahelyteremtést, azt, hogy milyen új bevételek származnak ebből az állam számára, és a költségaszon elemzés ben mindenféle személyzeti költségeket, építési költségeket, tehát például az óvodák költségek építését is bekalkulálták, a képzési költségeket, a finanszírozási költségeket, aztán megnézték, hogy milyen hatásokkal járt ez, nem csak azt nézték, hogy milyen új munkahelyek teremtődtek mondjuk az óvópedagógusok számára, megnézték a közvetett hatásokat is, például az építkezési, építési ágazatra nézve, illetve azt, hogy milyen hatásában ez arra, hogy a munkahelyi és a családi életet jobban össze lehessen egyeztetni, adni, illetve az, hogy a munkahelyek milyen fokozott fogyasztást is hoznak magukkal. Ezt mind megnézték, és megnézték, hogy például különböző járulékfizetés és az adózás tekintetében milyen plusz jövedelmekhez jutott az állam a munkahelyteremtésnek köszönhetően, és így kiszámították azt, hogy hogyan térülnek be a befektetések, és eh, különböző forgatókönyvek vannak, optimista és pessimista eh, forgatókönyvek is arra vonatkozóan, hogy milyen hatásokkal jár ez a fajta befektetés. Eh, arra vonatkozóan is például, hogy a munkaerőpiacon vajon több nő megjelenik-e vagy sem. Három forgatókönyvet dolgoztak ki, és hát a legpesszimistább esetében is azt láthattuk, hogy ez a befektetés nyolc év múlva megtérül láthatjuk, hogy ugye úgy becsülték azt, hogy, hogy 35 ezernél és több munkahelyet is teremtenek ezzel. Ez ugye egy nagyon aktuális tanulmány, amelyet Ausztriában végeztek, és hát érdekes lenne ezt a holisztikus becslés és ezt a költséghaszon elemzést elvégezni más országokban is. És hát lezárásképpen, ha megnézzük a kvantitatív és a kvalitatív adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy a gyermekgondozás vagy az idősek gondozása továbbra is az egyik legsúlyosabb oka annak, hogy valaki nem tud nem talál munkát, nem tud valóban fizető munkahelyet találni. A Barcelona célkitűzések ugye arra is kitértek, hogy milyen gyermekelhelyezési szolgáltatásokat kellene biztosítani, de hát elsősorban a megszigorításoknak köszönhetően, a pénzügyi válságnak köszönhetően itt elég problematikus a helyzet, és azt kell, hogy mondjuk, hogy leginkább az ár, a költség az, ami megakadályozza abban a fiatal szülőket, hogy igénybe vegyék az óvodákat, napközéket. És nyilvánvalóan fontos az, amikor arra beszélünk, hogy valaki visszatér vagy belép a munkaerőpiacra, hogy ne csak a gyermekellátási lehetőségeket nézzük meg, hanem azt is, hogy az adóreformok, a e, jóléti kiadások csökkentése is milyen hatással van. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a fő üzenete az volt, hogy a gyermekgondozás fontossága ilyen a gyermekgondozás az egy kulcs téma, de nagyon fontos a gazdasági tekintetben is, és nagyon fontos a társadalom szociális infrastruktúrája. Most megnyitom a, az eszmecserét. Morvai asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm az érdekes prezentációt gender semleges nyelvet használt, amikor arról beszélt, hogy a gyermekgondozási rendszernek milyen eh, rendszere van, és hogy mennyire hozzáférhető a gyermekellátás, és hogyan függ ez össze a foglalkoztathatósággal. Ez egy nagyon optimista forgatókönyv, kívánom magamnak, hogy bárhogy így lenne. Azonban ezek a dolgok a nőket sokkal erősebben érintik, mint a férfiakat. Hogyha jól értem, de javítson ki, hogyha rosszul értem. A gyermek nevelés felelőssége nagy részt a nők felelőssége, az Európai Unió számos része. Néhány posztkommunista országban, mint az enyémben, de néhány déli országban is. Úgy vélem, hogy az a helyzet, hogy a nőktől elvárják, hogy egyedül legyenek felelősek a gyermekeikért. Ez pedig eh, kihat azokra a nehézségekre is, eh, amelyeket a workshop más előadásaiból is hallottunk. Közvetlen hatása van a munkaerőpiacra való bejutásra, és az első kérdésem a következő hogyha gyerekei vannak, ha tervezel gyerekeket, ez az életet nyilvánvalóan megnehezíti. A kérdésem pedig, változik ez? Tényező lesz ez a férfiak foglalkoztathatósága tekintetében is? Igazán van, hogyha úgy gondolom, hogy a szülői felelősség a férfiak felelőssége is? A gyermek nevelési minták, illetve a gyermek gondozási létesítmények, mivel ezek szociális kincset képviselnek, és nem csak a nőkkel függenek össze. Tehát nem tudom, hogy érti-e, hogy mit szeretnék mondani. Hogyha a szülői felelősség közös férfi és női felelősség, akkor ez nem változtatja meg a munka és a család összeegyeztethetőségét, akkor nem kap több megértést az, hogy egy bizonyos számú órát az ember a munkájával tölt, egy bizonyos számú órát meg a családjával. És hogy ez hogyan függ össze a gyermekgondozás, a gyermekneveléssel, a gyermekgondozási intézmények hozzáférhetőségével? Szerintem ez a férfiak és nők közötti egyenlőség egyik nagyon lényeges szempontja. Tudom, hogy bonyolult volt a kérdés, meg hosszú elnézést. Folytassuk. Igen, akkor menjünk részről részre. Először is, amikor a, köztá- a háztartási karakterek megosztása a téma, akkor így a kutatásaink alapján az erül ki, hogy a nők több időt töltenek a gyermekgondozással. Amennyiben a tendenciákra koncentrálunk, és van egy európai munkakörülmény vizsgálat, akkor azt a tendenciát látjuk ez alapján, hogy eh, a 2010-es adatok tekintetében ez a modell Európában változik. Tehát ez az egy tagú háztartás. Tehát általában a férfi dolgozik teljes munkaidőben, és a háztartás sokban általában a nőnek részmunkaideje van, ez a minta megváltozik. Tehát amikor itt arról van szó, hogy kivezeti a háztartást, akkor látjuk, hogy a nagyszülők szerepe egyre fontosabbá válik. A formá, az unokák formális nevelésében és a háztartásban. Egy tanulmányban a nagyszülőket anyamentőnek nevezik, hiszen olyan országokban, ahol nagyon alacsony volt a formális nevelés, vagy illetve a minősége, például a mediterrán országokban, a nagyszülők jelenléte nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a nők részvállalhatnak a munkaerőpiacon. Amikor itt a gyermekgondozási szolgáltatásokról és ezeknek a nemek közötti egyenlőséggel való összefüggéseiről van szó, akkor itt nagyon gyakran azt látjuk, hogy üzletet csinálnak ebből. Tehát azt nézik meg, hogy a gazdaságra milyen hatása van ezeknek. És ez általában egy férfiak által predominált szektor, és azt nézik, hogy, hogy mennyivel növekszik a fogyasztás ezáltal, és azt nézik, hogy hogyan lehet a befektetésekkel ebből gazdasági hasznot húzni. De nagyon fontos ez. És a 30-45 ezer új munkahely ezen a területén a tervezett megtérüléseknek az egyik legfontosabb garanciája. És az azt jelenti, hogy a férfiak és a nők is többet dolgoznak, hogyha növekszik a munkahelyek. Okay. Köszönöm, köszönöm szépen még egyszer. Molino Evo úr, köszönöm, hogy eljött erre megbeszélésre, és akkor folytatjuk a következő felszólalással és a következő előadással. Ez lesz az utolsó felszólalás ezen az ülésen. Matthias Sutter az Innsbrucki Egyetem képviseletében beszél. Ez a fiatalember nekünk, a témája pedig, hogy milyen nemi különbségek léteznek a versenyben, amelyek viszonylag korán jelentkeznek a nők és a férfiak életében. Tehát ő gyakorlati közgazdás, és csoportos döntéshozatalra, és az ennek a való összefüggéseivel foglalkozik. Ö, jó napot kívánok, hölgyeim és néhány uram! Tehát általában a munkaerőpiacon az a helyzet, hogy azt akarjuk, hogy a férfiak jobban érdeklődjenek ezen téma iránt. Azonban térjünk át a témámra. Hogyha nem tudták, hogy a munkaerőpiacon nemek közötti különbségek vannak, például az előrelépés, a fizetések tekintetében, akkor legalább most legyenek tudatában. Vannak hagyományos magyarázatai ennek. És néhányan beszéltek erről. Mint például a diszkriminációról. Tehát a, hogy a férfiak jobb pozícióba kerülnek, mint a nők. Azonban vannak más jelenségek is. Hmm, például olyan területek, ahol a nők kombinálhatják a családot és a munkahelyet. Vannak olyan esetek, ahol a nőknek erősebb elnézést. Tehát ahol az emberi tőke nem értek, értéklődik le annyira. Amire én koncentrálnék most, az egy olyan dolog, amit a tudományos vita az elmúlt 5-10 évben szeretett kihangsúlyozni. Van egy további tényező a munkaerőpiacon a férfiak és nők közötti különbségben, és pedig ez a verseny akarat. Tehát, hogy mennyire vagyunk hajlandók részt venni a versenyben. Ez pedig nagyon fontos. Ez az első olyan előadás, ahol gondolkodni kell és nem hallgatni. Emeljék fel a kezüket, hogyha a önök állása verseny nélkül adható volt. Kinek volt a állása? Köszönöm. Oké. Okay. De akkor kivétel. Most akkor ez egy retorikai illusztráció, de nézzük meg. Tehát anélkül, hogy jól éreznénk magunkat a versenyhelyzetben, nem igazán tudunk nyerni. Hogyha azokhoz tartozunk, akik ezt tudják, és hogyha tudjuk, hogy a férfiak és nők között különbség van a versenyhajlandóságban, akkor ennek óriási jelentősége van. És most mindjárt el is mondom, hogy miért a nők általában kevésbé hajlandók a versenyre, mint a férfiak, és ennek bizonyítékai is vannak, és éppen ezért a fizetésben és az előlépésben hátrányaik vannak. Ennek két kérdés, a következménye. Az első kérdés az, hogy mit tudunk ez ellen tenni. Ez pedig közvetlenül átvezet a másikra, ahol a politikai megoldás is megjelenik, mint például a kvóták. A prezentáció második félében szeretnék erre kitérni. Politikai közbelépés ne legyen anélkül, hogy ne tudnánk, honnan jönnek ezek a különbségek. Hiszen, hogyha politikailag szeretnénk beleavatkozni, akkor tudatában kell lennünk annak, hogy mikor van olyan helyzet, amikor egy viselkedési vagy motiválási különbség megjelenik hiszen amikor megjelenik egy ilyen különbség, akkor kell közbelépni, és minél hamarabb, annál jobb. Ez lenne az előadásom első része. Az eddigi prezentációkban agregált adatok voltak, 15-29 év közötti korosztályról volt szó, és most mi most ezt szeretnék levinni három évre, három éves korosztályra az óvodában. Most akkor nézzük meg a részleteket. Erről már beszéltem, ezt átugram. Ezek az adatok nagyon egyéni szinten vannak. Tehát kísérletről szeretnék beszélni, egy tanulmányról, és 1500 gyerek körében végeztük, ez 3 és 18 év között voltak, és egy nagyon egyszerű feladatunk volt itt, három és e, utána ellenőrizzük, hogy ezek valahogy szisztematikusan engedték a viselkedési mintákat elemezni. Olyan helyzetekben, ahol a férfiak és a nők versenyeznek. Most akkor elkezdem. Tehát ez most más, mint az az anyag, amit benyújtottunk, de most szeretném elmagyarázni. Az első dolog az az, hogy vannak felnőtt adatok arról, hogy a nők kevésbé szeretik a versenyt, mint a férfiak. Most nézzük meg, hogy ez vonatkozik a tinédzserekre is, tehát 9 9 éves gyerekeknek eh, itt eh, az volt a feladata, hogy adjanak össze három kétjegyű számot, és akkor utána vonják ezt ki egymásból. Tehát nézzük meg, hogy eh, mit csinálunk egy ilyen konkrét kísérletben. Ez tényleg pénzről szól. Tehát, hogyha azt gondolják, hogy ez csak játék, akkor nincs igazuk. Ez a külső világban is teljesen igaz. Higgyék el most, és hogyha nem hiszik el, akkor majd jöjjenek vissza hozzám később. Tehát nagyon egyszerű volt a feladat. Tehát itt eh, azt látjuk, hogy a 9-18 év közötti gyerekeket vizsgáltunk meg, és akkor itt meg lehetett adni, hogy hány korrekt válasz szerepel, vagy alternatív módon ki lehetett keresni azt is, hogy versenyben kapjuk a fizetésünket. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mi vagyunk a legjobbak, akkor a jó megoldás, hogy négyszer annyi pénzt kapunk. Ha nem mi vagyunk a legjobbak, akkor semmit nem kapunk. Tehát vagy minden korrekt megoldásért kapunk valamennyit, vagy négyszer annyit kapunk, hogyha megverjük a többieket. Hát ez olyan, mint egy munka helyért folytatott verseny. Tehát ez itt nagyon nagy versenyhelyzet. Amit itt látunk, tehát ezek az öt, ez az öt korcsoport, 9, 10, 11, 12, 11, 11, 15, 16, 17, 18 év. A sötét oszlop, az a férfi, ez az átlag, és a világos oszlop az mindig a női oszlop. Tehát két dolgot látunk itt. Tehát az ilyen kérdésekben inkább befolynak, tehát tényleg tanulnak itt valamit. A másik dolog a matematika, az analitikus gondolkodás pedig eh, az egész életünkben nagyon fontos, és ez nagyon egyszerű analitikus válasz. A második nagyon fontos dolog, amit szeretnénk megjegyezni, hogyha megnézzük ezeket a zárójeleket, itt akkor itt a következő dolgot mondjuk. Tehát létezik egy átfedés a világos és a között. Akkor azt jelenti, hogy egy szignifikáns differencia nem jelentkezik. Tehát itt a férfiak és a nők eh, nagyjából ugyanolyan jól teljesítettek. Amit viszont itt látunk, ez eh, itt vonatkozik mindezekre a csoportokra. Azonban a verseny akarat, a verseny hajlandóság az viszont más, és itt is nagyon hasonlókat látunk, tehát ez a verseny hajlandóság, és itt már látjuk, hogy ez itt a verseny alapú nyereség, itt azt látjuk, hogy kétszer akkora a női osz, a, a férfi oszlop elnézés, mint a női oszlop. De Hát ez azt jelenti, hogy a nők nem szeretnek versenyezni, opt-outot választanak, kiszállnak. Ez pedig aggasztó, mert a legjobbak sem akartak versenyezni. Ez aggasztó. Qualification, which is important here, it's about... Tehát szerintem az ilyenek táplálják a sztereotípjákat, de erre majd visszatérünk. Na, igen, egy picit megszakítsam? Nem. Hm, nem engedik? De úgyis majd kérdezhetnek a végén. Tehát, elképzelhető, hogy mi itt igazából csak ilyen felvillanó fényeket vizsgázó, vizsgálunk. Annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, két évvel később visszatértünk ezekhez a gyerekekhez, és háromnegyedük ugyanúgy döntött. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem a kedvem van versenyezni, holnap nincs. Nem, nem erről van szó. És amire rájöttünk az az, hogy két évvel később a nők még hajlandóbbak kiszállni, és a férfiak hajlandóbbak beszállni a versenybe. Tehát a, a férfiak még versenyhajlandóbbak lesznek később. Tehát itt hihetetlen különbség van a versenyhajlandóságban. Tehát lementünk az alsóba és az óvodába is, és a feladat az volt, hogy fussanak 30 métert a tornateremben, és a feladat az volt, hogy versenyben szeretnék csinálni, vagy egyedül szeretnék csinálni. Tehát egy találomra kiválasztott gyerekkel versenyezni, ami versenyhelyzet. Tehát aki az első, az győzkész. Ennyi ismét különféle jutalmak voltak, tehát hogyha valaki versenyzett, akkor még egyszer annyit kaphatott, mint hogyha egyedül futott. Azonban ez, ez, ennek könnyek is lehetnek a következményei ebben a korban. Az első, tehát itt ki akar egyedül futni, 30 métert, és a 3, 4, 5, 6, 7, 8 évesek között. És amit látunk, az az, hogy körülbelül az, amit vártunk. Tehát alig van a nők és a férfiak között különbség, hogy tudnak-e futni 30 métert. Számos óvónő nő nem tudja, hogy a nők és a férfiak közötti különbségek a pubertással jelennek meg a, egy hat éves fiú nem gyorsabb, mint egy hat éves lány, és fordítva. Tehát ez itt előítélet lenne. A következő pedig ismét a versenyhajlandóság. Itt ismét azt látjuk, hogy a sötét általában magasabb, tehát a fiúk inkább hajlandók voltak versenyezni. Lehet, hogy ezek sztereotípiek, rossz feladatokat választottunk, tipikus, sztereotipizáló feladatokat választhatunk. Ez nem igaz a tudományos publikációkban azon, hogy nincs ilyen különbség. Jó, akkor most nézzünk meg egy másik feladatot, egy harmadik feladatot. Ez nagyon egyszerű, és inkább a lányoknak kedvez. Tehát 3-8 évesek között látunk egy ládát balra dolgokkal, és a kék ládából minden hengeres tárgyat ki kellett szedni, és bele kellett rakni a fehér bögrébe. Tudjuk a tudományból, hogy a nők általában jobbak az ilyen érintés alapú haptikus feladatokban. Tehát most itt a nőknek kellene jobb jobban teljesíteniük, és ezt tudják az óvodában, iskolában tudják a szülők, hogy az ilyen dolgokban a lányok jobbak. És itt e, azt várjuk, hogy nincs a versenyhajlandóságban különbség. Tehát akkor most ez egy olyan környezet, amely az ellen szól, hogy a fiúk hajlandóbbak a versenyre. Tehát itt a lányok teljesítménye jobb, igazoltan jobb, ezt tudják is, utána ellenőrizzük, hogy eh, még mindig az a helyzet, hogy versenyezni akarnak, illetve nem akarnak. Tehát az első a teljesítmény, tehát itt már a lányoknak eh, nagyobb volt a bátorsága, hajlandóbbak voltak versenyezni. Tehát itt van az a környezet, ahol a lányok jobbak. És itt van a versenyhajlandóság, amikor a verseny lehetett előnyben részesíteni. A három-négy évesek között még nincs nagy gender különbség, ez még jó hír is lehet, hiszen a három-négy évesek ugyanúgy szeretnek versenyezni. Még akkor is, hogyha a lányok jobbak itt. De 5-6-7-8 éves korukban ez eltűnik. Úgy tűnik el, hogy még egy olyan feladaton is, ahol a fiúk jelentősen rosszabbak, és ezt tudják is, még akkor is gyakrabban akarnak versenyezni, mint a lányok. Tehát milyen okai lehetnek ennek? Tehát mindenképpen létezik egy nemek közötti különbség, azonban ennek mi az oka? Az első, hogy ez mérhető, tehát a verseny mindig kockázatos. Ott van benne a vesztés kockázata. Tehát ennek lehet biológiai magyarázata. A második megfigyelésünk, és ez is nagyon fontos, a fiúk önbizalma sokkal nagyobb. Túl nagy. A nők általában pontosan ítélik meg teljesítményüket, még a férfiak jelentősen túlértékelik saját teljesítményüket. Na most neved, de ez igaz. És ez pedig hozzájárul ehhez a nemek közötti különbséggel. Tehát ez megmarad, és ez még mindig nem kapott magyarázatot. Tehát itt lehetnek sztereotípiák, a szocializáció, nevelés tekintetében, de eléggé nyilvánvalónak tűnnek. Tehát ez lezárja az első részt, és ez azért fontos, mert elég sokat mond el a munkaerőpiacról for differences between men and women starts much so, sokkal korábban lehet ezt elkezdeni, mint a munkaerőpiacra való belépés idő életkora természetesen. Tehát itt sokkal korábban be közbeavatkozhatunk, amikor erről van szó. Szóval Induljunk ki ebből, hogy itt van az a különbség, a politikai közbeavatkozás hogyan működik, hol tudunk interveniálni. Az egyetemi hallgatókról van szó. Tudjuk, hogy mi történt eddig, van-e itt is ez a különbség, a feladatot már láttok, számokat kell összeadni. És mit csinálunk most, hogy hat emberből alkotunk egy-egy csoportot, három férfi, három nő, és két nyertes lesz. Tehát az, tehát hat férfi, hat nő, vagy három férfi, három nő, hat fős csoportok lesznek ezek és hogyha részt vesznek a megfelelő versenyben, tehát hajlandóak versenyezni, akkor há, öt különböző dolog van, ahogy meghatározza a győzelmet, például egy, egy placebo feltétel, tehát egy a kontroll dolog két nyertes a könyv legjobb eredményeket nyújt a személyekről. Szóval ez a legegyszerűbb kiválasztási módszer. A második az osztrák bánásmódnak szoktuk nevezni. Még egyszer megismételjük, addig ismételjük, amíg férfiak nyernek. Hogyha nincsen egy short listán, tehát rövidített listán nő, akkor el kell kezdeni újra az egész csoportot természetesen ez egy eh, politikai célja ennek az egész szabálynak, meglátjuk, hogyan működik. Aztán most a következők jönnek font. Van egy minimális kvóta. Legalább egy nőnek kell lennie a két nyertes közül. Tehát legalábbis az egyiknek az is, vagyis, hogy a legjobb eredményt elérő nő mindig győztes. Ez egy minimális kvóta. Tehát eh, két nő nyerhet, de legalább egynek kell nyerni. A negyedik az, preferenciális bánásmód, tehát előnyben rétesítünk. Tehát ugyanazon minősítés mellett a nők előnyt élveznek, az előnyös bánásmód. Tehát gyakorlatilag megtehetjük, ez hogy adunk egy, ez a tie-breaking szabály, tehát hogyha plusz pontot tudunk adni, ugye? Tehát és, aztán még ezt is ez a második fajta előnyös bánásmód, hogyha olyan előnyt adunk nekünk, hogy még a gyengébben teljesítő nők is leelőzhetik a férfiakat. Tehát ez már talán túlzás egy kicsit. Nézzük meg, hogy hogyan alakul ez. ez ezen az oldalon a grafikon, de ez a kontroll, ez a placebo, ez a kontrollcsoport volt minden nemű politikai intervenció azt vizsgálja, több mint 60% esetében amikor a férfiak választják a versenyt. Ezt mindenki tudja mostanáig, vagy az eddigiek alapján. Aztán nézzük meg a másik végét. A jobb oldalon ez az osztrák, egy kicsit szarkasztikus ez az osztrák módszer Hmm, számos embernek elmondtam már, hogy ez nem igaz, de tényleg így van ez a prefer... Aztán nézzük meg középen, a legfontosabb a következő. Ebben a két eh, bánásmódban itt esetel, hogyha preferenciális, vagyis előítélvező bánásmódról van szó, itt nincsen e, ilyen gender gap, tehát a két a nemek közötti különbség. Pontosan erről van szó, amit eh, a, itt szabályozni akarunk. Ezt akarjuk elérni a közbeavatkázásokkal természetesen amit nem látunk a grafikonokon, a nők, itt, eh, nők, eh, nőket ezzel lehet a legjobban rávenni a versenyre. Nem a kvótanőkről van itt szó, szóval nem az a cél. Nem, nem ezt akarjuk elérni. Nagyon fontos, amit itt hangsúlyozni akarok a végén. Ezek a közbeavatkozások a legjobban teljesítő nőket arra bátorítja, hogy ők is részt vegyenek a versenyben. Erről szól az egész. És ha ezt nem tesszük meg, akkor gazdasági ö, akkor gazdasági hátrányban élünk. Ha kihagyjuk a nőket, akkor nem jutunk tovább. Most pedig szeretném röviden összefoglalni. Két percem van még tehát a verseny, hogyha az idő szorításában vagyunk, a nők ebben nem szívesen vesznek részt egy ilyen versenyben, amikor az idő is jelen van. Már megláthatjuk, hogy az óvodáskorban is, hogy még hogyha olyan területekről is van szó, a nők alapvetően jobban, jobban tudnak eredményeket elérni de vannak ennek a biológiai alapja, valószínűleg valami genetikus, de lehet, hogy meg kell vizsgálni, hogy milyen eredmény jutottunk. A második az 18 év és azon túlmenően affirmatív akciókat lehet indítani itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a magasan képzett nőkről beszélhetünk, nem tudjuk, hogy a preferenciáik milyen sűrűn változnak. Itt nyilván nem erről van szó. És végül pedig az affirmatív akciók segíthetnek abban, hogy a nők is részt vegyenek a versenyben. Tehát egy, hogy előnyt adunk nekik, hogyha az ember akarja. Én nem mondom, hogy ezt, nem, ezt így kell tenni, hanem egyszerűen tényeket közlök. És igazából az intervenciós politikáról beszélünk, akkor valójában nem túl sok adatunk van ezzel kapcsolatban. Az affirmatív akciók természetesen alapos vizsgálatot igényel, miért alkalmazni kezdjük a saját hazámban itt például nem voltak túl sikeresek ezzel kapcsolatban. De nem hiszem, hogy Ausztria az egyetlen kivétel az Európai Unióban, hogyha nem teremtünk meg megfelelő környezet az innovatív politikához, és ezzel szeretném lezárni, és remélem, hogy van egy néhány kérdésük. És van még egy néhány érdekes előadás is. Köszönöm szépen. Tényleg, megint csak látjuk, mennyire fontos, hogy korán kezdjük a vizsgálatokat. És van egy idősz, természetesen a sztereotípiák megvannak, ezek működnek még egyetemi szinten is. Most pedig megnyitom a lehetőséget. Mindjárt az elején Morvai kolléganő. Köszönöm szépen. A kutatásai nyilván igazak, amit ilyen eredményre jutottak, de hogyha meghallgatjuk ezt a beszédet a versenyről, nagyon elfárasztott, megmondom őszintén, nyilván azzal függ össze, hogy én nő vagyok, de hogyha a nők elutasítják ezt a folyamatos versenyt, nem akarnak versenyen részt venni az életük során, és inkább a kooperáció hívei. És miért értem a nem feltétlenül ak- erre akart ön kiukadni, de azért vessük csak fel, miért van az, hogy a hagyományos férfi értékek az életben, mint a verseny például, amit jobbnak tartunk, és nőként nekünk ehhez kell csatlakoznunk, legyünk mi is versenyképesek, vagy, vagy vállaljuk mi is inkább a versenyt. Miért nem a férfiaktól várjuk el, hogy legyenek kooperatívak, ahelyett, hogy folyamatosan versenyeznek? A politika jó példa erre. Milyen káros az valójában, hogyha a verseny képességet, vagy a versenyre való hajlandóságot jobbnak tartjuk, mint a kooperációra való hajlandóságot. Ugye a politika éppen erről van szó, hogy versenyezzünk, el kell utasítani a az együttműködést, amikor egy szociális problémát kell megoldani. Mi lenne, hogyha együttműködnénk és megoldanánk egy témát? Nem lenne ez értelmesebb? A gazdaságban is mindig a versenyről van szó, a, lenyomjuk le a másikat a versenyben, és, de hát itt van a másik oldalon a, a kooperáció, az együttműködés, és legyünk szociálisan igazságosabbak, és mindenkinek legyen munkája például, és legyen egy értelmes élete? Egyetértek, vagy elégedett voltam a következtetéseivel, de a verseny egész ötlete, hogy ez egy, ez egy magasabb értékű dolog, mint az együttműködés, hogy ez fontosabb, és ez így nem igaz szerintem. Meg kéne végre tanulnunk azt, hogy nem mindig a férfi értékek a jobbak, és hogyha a hagyományos férfi értékekről áttérünk a hagyományos női értékekre, attól jobb lehet a világ. Vegyük példaként a kooperációt a verseny helyett. Köszönöm szépen. Értettem, amit mond Biztosíthatom arról, hogy a kutatásaim nagy része egyébként a kooperációval működnek. Hívjanak meg az együttműködésre, hogy a gender ügyekben az együttműködés milyen eredményre vezethet. Itt is kutatok, nagyon szívesen tartok előadást. Ez is az egyik kutatási területem. De nagyon fontos, amit mondott. Teljesen félreérti a helyzetet, hogyha azt mondaná, hogy Matthias Suter ma délután azt mondta, hogy a férfi jellemzők, tulajdonságok jobbak, felsőbbrendűek. Semmiképpen nem ilyen benyomást akartam kelteni. Ahogy én látom a világot, meg sokan látják a világot. Számos fontos pozíció esetében a versenyképesség fontos. Természetesen különböző helyzetekben, sőt, számos helyzetben még jobb is a társadalom számára, ha kooperatívak vagyunk. De hogyha előre akarunk jutni, akkor is a, nagyon fontos a versenyképesség. Egyszerűen nem rejthetjük el ezt a tényt. Be, hogyha ezt nem látjuk be, akkor itt arról van szó, hogy tényleg, ahogy én látom, ez a probléma valóban itt van. Az egyik célja ennek a kutatásnak az, hogy rámutassunk, hogy van itt egy tényező, amely megmagyarázhatja, hogy miért látjuk ezt a hatalmas különbséget az egyes nemek között a munkaerőpiacon. Bevezetőmben én is elmondtam, vannak kooperatív értelemben egyéb különbségek, a kooperatív magatartásban is vannak különbségek, de miről beszélünk, hogy hogyan haladnak az emberek a munkaikon, hogyan lehet összehozni a család életet a munkahelyjel, hogyan lehet egyensúlyt teremteni, és hogyha ezt vizsgáljuk, akkor igenis foglalkoznunk azzal, hogy hogy tudjuk a kérdést kezelni. Én nem ezen vitatkozom, az együttműködés kiváló dolog, de azért valahol hogyan jutunk tovább, és szükség van egy kihívásra adott esetben, vagy el kell fogadni azt a kihívást, amit a versenyhelyzet jelent. Természetesen mondhatja ön egy tipikus férfi, ebben igaza is van de attól tartok, hogy a tehát ahogy a női élet is számos kompetitív helyzetet biztosít. Nem, nem vagyunk véleménykülönbségen, csak arról van szó, hogy mit, mire fókuszálunk, mit hangsúlyozunk. Itt ennyit tudok mondani erről az aspektusról. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy akkor ezzel a végére értünk ennek a szekciónak is. Köszönöm szépen a három hozzászólónak. Most pedig a következő szekció hozzászólói következnek. Most pedig megnézhetjük, melyek azok a következtetések, amelyeket le tudunk vonni hogy abból, amit hát hallottunk, fiatal emberek eh, hogyan találnak munkát, fiatal nők hogyan találnak munkát. Most pedig a lányék előadó is jöjjön előre, arra szeretném megkérni. Várjuk a hozzászólósokat. Kezdjük is azzal, hogy üdvözlöm Liberaki asszonyt, Antigone Liberakit, milyen intézkedésekről van szó, mi a véleménye az ifjúsági garanciáról, hogyan tudjuk ezt annak érdekében alkalmazni, hogy integráljanak munkaerőpiacra. A professzor asszony a Görögországi Pantheon Egyetemen oktat, és részletekbe menő kutatásokat folytat a szociális jóléti rendszerekről az európai összefüggésekben. Kösz, örülök, hogy eljött öné a szó. Köszönöm szépen. Látom, hogy jelen szakaszban már egy kicsit eh, túlherhálta önöket ez a sok intenzív prezentáció, de az a kérdés, amelyel én most foglalkozni szeretnék, az a következő. Az ifjúsági foglalkoztatási csomag várhatóan milyen mértékben tud majd segítséget nyújtani mind a fiatal nők és a fiatal férfiak számára abban, hogy belépjenek és integrálódjanak a munkaerőpiacra. A probléma, amelyel szemben állunk, az valójában a következő. Tehát, amin aggódnunk kellene, és úgy tűnik, hogy az Európai Unió aggódik is emiatt, az az a tény, hogy, hogy a fiatalok kapcsolata a társadalommal nem működik már számos alkalommal megfelelőképpen. Nyilvánvalóan a válság kihatott a foglalkoztatásra, és ennek különböző formái is lehetnek. És hát az életkor, a nem is számít, az ipari ágazat például, vagy az oktatási a státusz, az iskola végzettség is számít, de az általános képből nehéz általánosítani, és nem mondhatjuk azt, hogy az ifjúságot érintő munkanélküliség piciben ugyanaz, mint a foglalkoztatást érintő általános a válság. A fiatalkori munkanélküliség számomra egy sajátosnak tűnik, és az idősebb korosztályokat érintő nemi különbségek itt is sokszor megjelennek, de ez egy külön helyzet, tehát a 25 év alatti a korosztálya. A politikai intézkedéseknek, a politikai intézkedés csomagoknak nyilvánvalóan reagálniuk kell ezekre a különbségekre, és azt is figyelembe kell venniük, hogy a, hogy a szakpolitikák még akkor is, ha nem túl hatékonyak, mégiscsak valamilyen módon beleavatkoznak abba, hogy az emberek hogyan látják magukat, hogyan látják a lehetőségeiket, illetve milyen lehetőségük vannak egyáltalán, és hogyan fognak majd a munkaerőpiacon viselkedni éppen ezért fontos, hogy a nemi dimenzióra itt felhívjuk a figyelmet. Ha megnézzük a munkanélküliségi rátát, akkor láthatjuk ez az általános képet Európában, és hát nem igazán hasznos itt a, a az EU 25-ről beszélni például, mert hát itt vannak különböző csoportok, klaszterek, és egy 10 perces előadásban nem is tudok mindenre kitérni. De az általános képlet az, hogy a válság alatt a fiatalok munkanélkülisége minden országban növekedett. Ami szintén nagyon érdekes, hogy ahol magas a munkanélküliség, tehát azokban az országokban, ahol mi közgazdászok ugye a nemzeti munkanélküliség rátérre beszélünk, magas, hosszú távú munkanélküliségről beszéltünk már a válság előtt, ott ez aráta még gyorsabban emelkedett, mind abszolút, mind százalékos arányban. A munkanélküliség ottól magas volt, még gyorsabban növekedett egyes országokban, és ezekben az országokban a fiatalok még inkább kiszolgáltatottabb helyzetben voltak ezekben az országokban de azt kell mondani, hogy még ezekben az országokban sincs egyetemű nemi mintázat. Például Görögországban a fiatal nők nagyobb arányban, 17%-kal nagyobb arányban ö, sikertelenek a munkakeresésben, még Spanyolországban kiegyensúlyozott a nemek aránya, Írországban pedig éppen ellentétes a helyzet, úgy tűnik, hogy a fiatal férfiakat érinti jobban a munkanélküliség. Most a következő ábrán nem szeretnék hosszan elidőzni, csak annyit szeretnék elmondani, hogy amikor munkanélküliségi rátáról beszélünk, itt 22-23 százalékos munkanélküliségre beszélünk, ugye uniós szinten, itt az EU 27 átlagos számára beszélünk, és ez egy nagyon magas arány. Szeretném elmondani, hogy ez a ráta azért csalóka, hiszen itt azon fiatalok számát vetik össze, akik munkát keresnek, ugye, de a közös nevező mégis az, hogy a, az, hogy itt a munkaerőpiacon aktívan jelenlévők fiatalok számának arányában nézik a munkanélkülieket. Tehát az aktívan dolgozók, vagy az aktívan munkát keresők köz viszonyítják a munkanélkülieket, de ez azt jelenti, hogy ebből a rátából nagyon sokan kiesnek. Míg uh, van egy másik fajta mutató is, ahol az egész korosztályhoz számítjuk a munkanélküliek arányát, és akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen kisebb az arány, és mert, és ez azért is van, mert ugye a fiatalok nagy része tanul, oktatási intézményben van, és ezért nem jelenik meg minden mutatóban. Aztán ott van ugye ez a NEET csoport, azok, akik nem dolgoznak, nem vesznek részt képzésben, oktatásban. Itt a 15-25 év közöttieket néztük meg, és hát azt látjuk, hogy egyértelműen alacsonyabb ez uniós szinten, alacsonyabb a munkanélőségi rátánál, a hagyományosan az idősebb korosztályok számára kiszámított munkanélküliség rátánál ez alacsonyabb, de a munkanélküliségi mutató, amelyről az imént beszéltem, tehát ahol az egész korosztályt, az egész lakosságot számítjuk, ott mégiscsak az ő arányukhoz képest magasabb azon személyeknek az aránya, akik nem dolgoznak és nem tanulnak. De hát mi is a lényeg ennek a fajta kategorizációnak? Itt, itt, itt nem csak amiatt kell aggódnunk, hogy mi történik azokkal, akik aktívan munkát keresnek, hanem azt is meg kell néznünk, hogy mit történik egyáltalán a fiatalokkal, pont és ez a needs kategória pontosan egy ilyen vitát ösztönöz, hogy itt a korosztály egészét kell megvizsgálnunk. Ez a fontos, ez a lényeg. És hogyha megnézzük ezt a csoportot, tehát még egyszer, akik nem alkalmazottak, nem tanulók, semmiféle képzésben nem vesznek részt, akkor nagyon-nagyon nehéz itt világos nemi mintázatokat feltárni, de mégis legalább egy fontos megállapítást megosztani. Önökkel ezt már az egyik felszólaló is említette. Amikor feltesszük azt a kérdést, hogy valaki miért nem rendelkezik munkahelyel, vagy miért nem is keres állást, akkor ugye általánosságban azt mondják, hogy betegek, fogyatékkal élnek. Ez igazából inkább a férfiakat érint egyébként. Ez az ok, aztán a és személyes kötelezettségek, ahova nem tartozik a, bele a gondozást, az ápolási tevékenység. Ez a nők esetében erőteljesebben van jelen, tehát 16,3% a nőknek mondja ezt, míg a férfiaknál csak 10% nyilatkozik így. Uh, de ezért nem drámai ez a különbség, akárhogyan is vesszük ezt. De ahol drámai a különbség, az a gondozás, ápolói feladatok ellátása. Legyen szó hogy gyermekek ellátásáról, vagy pedig mondjuk rokkant idősek gondozására. Itt egyértelmű a különbség a fiatal nők és férfiak között. 35,5% a nőknek érintett itt és érdekes az is, hogy a fiatal férfiak jobban hallanak arra, hogy elbátortalanodjanak. Ők úgy gondolják, hogy hát nincs is állás számukra, ezért nem is keresik aktívan ezt. Míg a nők az aránya tekintetben fele akkora, mint a férfiak, tehát jóval kevesebb nő bátortalanodik el ilyen szempontban. De melyek azok a tényezők, amelyek a legfontosabb a tekintetben, hogy valaki ilyen NIC kategóriába essen. Tudjuk a vonatkozó szakirodalomból, hogy a fiatalok körében sokan élnek ugye fogyatékkal, és az ő esetükben 40%-kal magasabb a kockázata annak, hogy a NIC kategóriába essenek. Aztán a migrációs háttér 70% nagyban növeli, 70%-kal növeli ezt a kockázatot, és ez az, ahol az Európai Uniónak mindenképpen oda kell figyelni. Aztán az alacsony iskolai végzettség háromszorosára növeli ezt a kockázatot, aztán a távoli területeken lakó, szegény családokban származó, munkanélküli szülőkkel rendelkező fiatalok szintén veszélyeztetettek. Ezek ilyen nagyon standard tényezők, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy valaki a NIC kategóriába kerüljön, a válságtól függetlenül is. De hát a válság még további két kockázati tényezőt is hozzátesz ehhez a helyzetet. Egyrészt ott vannak azok az országok, ahol rendkívüli válsághelyzet alakult ki, és aztán ott vannak azok a családok, ahol nagyon erősek a családi kötelékek. Én egy ilyen országból származom magam is, általánosságban a mediterrán ö, ö, emberek tudják, hogy miről beszélek, azok általában ilyen erős családi kötelékekkel rendelkező országok, és itt Ugye általában azt mondhatjuk, hogy az emberek nagyobb érettséget élveznek a család miatt. Ez igaz, hiszen a szülők úgy érzik, hogy ők a végtelenségig felelősek a gyerekeikért, bármilyen idősek is legyenek azok. Tehát és nagyon hamar is válnak gyerekeket. És ez a fajta védőernyő, ez, ez segíti a gyerekeket, de ugyanakkor megnehezíti a fellövést, azt, hogy éretté, felnőtté váljanak a fiatalok, és függetlenedjenek a szüleiktől és mindez olyan időszakban, amikor magas bizonytalanság, magas munkanélküliség uralkodik a munkaerőpiacon, ez egy borzasztó keverék, és, és leginkább arra ösztönzi a gyerekeket, hogy semmiféle kockázatot ne vállaljanak és tehát egy ilyen rendkívüli módon válság által sújtott országban élő fiatalok, akik olyan országban élnek ráadásul, ahol még ilyen erősök a csádi kötelékek, hát az ő helyzetük valóban nagyon ö, sötét, és nem sok kilátás van a helyzet javulására. Aztán a kérdés, hogy a, a nők helyzete mennyiben eltérő. Ö, az ilyen súlyos helyzetekben kétféle módon reagálhatnak az emberek a magas munkanélküliségre, vagy azt mondják, ó, hát feladom, hát nincs is igazán lehetőségem arra, hogy munkát e, találjak, ezért egész egyszerűen kiesnek a munkaerőpiacra ezek az úgynevezett elbátortalanodott e, emberek, aztán ott vannak azok, akik e, úgy érvelnek, hogy annak érdekében, hogy fenntartsam a, az életemet, a családomat el tudjam tartani, az az életszínvonalamat fent tudjam tartani, ezért nekem még aktívabban kerestem kell a munkalehetőséget, ez a másik kategória. Általánosságban a munkaerőpiac tekintetében azt látjuk, hogy a nők inkább arra hajlanak, hogy aktivizálják magukat, és még többet tegyenek azért, hogy álláshoz, munkahelyhez jussanak. Tehát ebben a válságban, jelen válságban Európában inkább ezt láthattuk. A férfiak viszont inkább elbátortalanodnak, ők ebbe a kategóriába esnek. De 25 év alatt ez az állítás nem igaz nem érvényesül ez az elv, és ezt nagyon érdekesnek tartottam, hogy megvizsgáljuk, hogy a 25 év feletti nők miért aktivizálják magukat jobban, miért kitartóbbak, miért határozottabbak akkor, amikor munkát akarnak találni. Még akkor is, hogyha munkanélkülővé válnak, és a legtöbb esetben ugye, aki munkanélküli, eh, akinek nincs korábbi munkatapasztalata, nem kap eh, semmiféle segélyt, de de mégis a 25 év feletti nők ezt a stratégiát választják a férfiakkal szemben. Viszont 25 év alatt a fiatal férfiak és nők ugyanazt a választ adják erre a problémára, ez pedig ez pedig az elbátortalanodás, az, hogy reményvesztettek válnak tulajdonképpen. Amit a korábbi tanulmányokból levonhatunk tanulságként, az az, hogy a munkaadók egyre nagyobb számban inkább a nem hagyományos tanulókat kívánják foglalkoztatni, akkor, amikor hiány készségekről van szó és az is igaz, hogy a, a nemi szegregáció a szakképzésben az valójában a munkaerőpiaci helyzetet tükrözi e, vissza, és az is igaz, hogy a nők alacsonyabb elismertségű munkákat látnak el, alacsonyabb béreket kapnak, ennek köszönhetően, hogy már a szakképzés során elválik a két nem útja, és úgy tűnik, hogy a női tanulók és gyakornokok és inkább az alacsonyabb szintű programokban, rövidebb tartamú programokban vesznek részt. És ez aztán kihat nyilvánvalóan az állás helyzetre is. Kérdés, hogyan lehetne a szakképzés és a tanuló szerződéses munkák esetében a nemek közötti egyenlőséget fokozni. Egyrészt nyilvánvalóan csökkenteni kell a nemek elkülönítését az oktatás, a szakképzés területén. Nagyon fontos ez, és voltak erre vonatkozó kísérletek is, ahol azt láthatták, hogy a tanárok másképpen bánnak a lány és fiú diákokkal, mert nagyon korai, alacsony életkörben, például matematika órákon is egész egyszerűen mást várnak tőlük a teljesítmény tekintetében, és a három nagyon aktív fiút fogják ösztönözni egy matek órán, miközben mindenki más esetleg elalszik a diákok között. Ez is egyfajta szegregáció, amely azonban nem jelenik meg a statisztikákban, mert ez a fejekben történik, a tanárok fejében megy ez végbe, és, és aztán nyilvánvalóan ez a gyerekek fejébe is szépen beszivárog. Tehát ezt a fajta szegregációt le kell építeni, ott is, ahol, ahol ez nem látható, vagy nem annyira látványos módon jelenik meg. Aztán úgy tűnik, hogy a sokakat foglalkoztató munkaadók, ők inkább előnyben részesítik a nemi sokszínűséget a tanuló szerződéses munkahelyek esetében, és érdekes, hogy máshol ez nem így van, ez is egy érdekes tanulság. Aztán nagyon sokat számítanak a szerepmodellek is. Hogyha egy fiatal családjában van egy olyan személy, aki atipikus munkát lát el, vagy atipikus a neme számára atipikus foglalkozást választott, például az, az édesapa, mondjuk, nem, inkább más példát mondok, mondjuk az édesanya, űrhajós, akkor lehet, hogy a fiatalok jobban hallanak majd arra, hogy maguk is nem annyira nemükre tipikus pályát válasszanak. Érdekes az is, hogy a válság maga tulajdonképpen még javíthat is ezen a helyzeten a nemi megoszláson, és ezt nyilvánvalóan erősíteni is kell ezt a tendenciát, de annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk tenni, nyilvánvalóan a nemi esélyegyenlőség érvényesítését az oktatási rendszeren belül is e, javítani kell, és ide tartozik már az óvodás életkor is. Mert én legalábbis úgy gondolom, hogy ez az életkor is rendkívül fontos. És lezárásképpen még van időm? Igen. Tehát a, az ifjúsági foglalkoztatási csomagnak tehát koordinálnia kellene a, a fiatalokra vonatkozó prioritásokat és a, a nemi dimenzióval kapcsolatos ö, szempontokra is ö, reagálnia kell. Nagyon sok politika foglalkozik a nemi esélyegyenlőséggel, de ugyanakkor semmiféle említés nincs erre vonatkozóan az ifjúsági foglalkoztatási csomagban. Nem jelenik meg ez a nemi dimenzió. Ezért nagyon fontos, hogy a munkázen szakaszában valahogy összekapcsoljuk ezt a két dolgot, tehát magát, a megfogalmazását, a felépítését ezeknek az ifjúsági foglalkoztatási csomagoknak össze kell kapcsolni a nemi egyenlőséggel foglalkozó szakpolitikákkal. Nyilvánvalóan nemi alapú hatékony hatástanulmányokra is szükség van, méghozzá magas szinten is, de minden szinten, amikor is az ifjúsági foglalkoztatási csomagról van szó, és amikor a minőségi keretet kidolgozzák a tanuló szerződéses munkahelyek esetében szintén szükség van arra, hogy figyelembe vegyék a nemi jellegzetességeket. Aztán nagyon fontos a bevált jó gyakorlatok megosztása ezen a téren, itt mindent pozitív tapasztalatot mobilizálni kell, itt mindent példaként kell előtérbe helyezni, és nyilvánvalóan végül is nem utolsó sorban fontos az is, hogy rendkívüli hangsúlyt kell helyezni a fiatal gondozók, ápolók helyzetére is, habár továbbra is úgy vélem, hogy, hogy ez nem csak az általános probléma meghosszabbítása. Én úgy gondolom, hogy a fiatalok esetében még más szempontok is szerepet játszanak az idősebb generációkkal szemben, tehát őket jobban meg kell ismernünk, és hatékonyan és gyorsan kell fellépnünk az érdekükben. Köszönöm. Thanks a lot. Nagyon szépen köszönöm. Ez nagyon érdekes volt, hogy hallhattuk, hogy különbségek vannak a nemek között, amikor arról van szó, hogy bátorítást adjunk, vagy ne, viszont a fiataloknál ez még nem észlelhető ennyire. Tehát nagyon szépen köszönöm. Most van időnk a kérdésekre később, de most azért áttérünk a következő felszólalóra. A következő felszólalónk Davoán asszony a bizottság részéről, és ő a fiatalok munkanélküliségének a nemi szempontjait vázolja. Köszönöm, hogy itt van. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, hogy megszervezi ezt a workshopot. Nagyon hasznosnak és nagyon érdekesnek tartom. Köszönöm. Köszönöm, hogy megkapom a lehetőséget, hogy a bizottság nevében felszólalhatok. Nem fogom megismételni az összes számot, amit hallottunk. Ma délután elég sok szó esett a számokról. És természetesen eh, ezeken el kell gondolkozni, és eh, cselekvési szükségletet is észlelünk a számok alapján. Vannak olyan államok, amelyek kvótákkal dolgoznak, Vivian Redding biztosnak is javasoltuk tavaly novemberben a kvótákat. Most a téma a jogalkotó kezében van. És biztos vagyok benne, hogy ez nagyon hasznos lesz a vita számára. Most a nemzeti és európai szintű cselekvéseket említeném, amelyek a ma megbeszéltekkel függenek össze. Ez természetesen összefüggő konjunkturális kérdésekkel. A fiatalok munkanélkülisége nagyon szorosan összefügg a gazdasági konjunktúrával, hiszen hiányoznak a munkahelyek. Azonban itt strukturális problémáról is szó van, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőséget említsem a jelenlegi politikai intézkedéseket is bemutathatom. Nemzeti és európai szinten négy pontról szólnék. Többek között a képzés, oktatás kérdéséről. Az előttem szóló már elmondta, hogy milyen fontos a képzés ebben a kérdéskörben. A második megjegyzésem arra vonatkozik, hogy hogyan néz ki a család és a munkahely összeegyeztethetősége. A harmadik ponton pedig eh, partnerségek és finanszírozási kérdésekkel függ össze. Az első ponton van. Rögtön utalnék arra, hogy a fiatalok foglalkoztatási csomagja, amelyet a bizottság megszavazott, és pedig a múlt év végén elismeri, hogy eh, egyenlőtlenség van a férfiak és a nők között a munkaerőpiacon. Főleg, ami a fiatal nőkre és férfiakra vonatkozik. Alapvető ebben a foglalkoztatási csomagban egy ajánlás a tagállamok címére. Ebben egy fiataloknak nyújtandó garancia van. A tagállamokat felkérik, hogy eh, vegyék figyelembe a fiatalok közötti különbözőségeket, főleg ami a nemek közötti különbözőséget is illeti. A tanács is átvette ezt, amely megszavazta az ajánlatot, tehát ezt a fiataloknak nyújtandó garanciát. Most ezt a tagállamoknak kell átültetniük. Főleg a közfoglalkoztatási hatóságoknak. Az ezt megelőző orientációk, mint például a képzés, úgy szinte nagy szerepet kap. Van egy jó gyakorlatok cseréje, ezt megszerveztük a tagállamok között. Ez lehetővé tesz egy korai orientációt az oktatási rendszerek között. van például van fiúk napja, lányok napja. Ezeken a napokon fiataloknak, férfiaknak és nőknek bemutatja, hogy hogyan néz ki mondjuk egy műszaki jellegű munka. És más szakmákra is vonatkozik ez, és a fiúk éppen úgy betekinthetnek másfajta szakmákba. Ezen kívül nemrég volt egy jó gyakorlatok cseréje, hogy a sztereotípiákat itt is lehetőleg megszüntessük a különféle kurzusokon. Itt szó volt Franciaországról, megvizsgáltuk Franciaország helyzetét is, nagyon fontos az, hogy ne felejtsük el, hogy számos tagállamban van jó gyakorlat, ami érdekes. Ezeket még nem sikerült minden esetben kiértékelni, azonban mindenképpen megpróbáljuk leküzdeni a sztereotípiákat és a munkaerőpiac kettéosztottságát. A számok azonban viszonylag stabilnak mutatkoznak ezen a téren. Azt is elmondhatom, hogy európai alapok is szerepet játszanak ezen a területen, tavaly beszéltem az UNICEF igazgatójával. Ez egy franciaországi orientációs centrum, és ott elmondták nekem, hogy az Európai Szociális Alapján lehet egy kampányt szervezni, hogy a fiatal lányok és fiúk tudatát képezni, hogy leküzdjék a sztereotípiákat. Ez volt az első megjegyzésem. A második megjegyzésem pedig a munkahely és a család összeegyeztethetőségére vonatkozik. Már eh, számos alkalommal hallottuk, hogy eh, ez egy gordiusi csomó. És a nemek közötti egyenlőség eh, itt különös módon jelentkezik az Európai Bizottság szemszögéből is. Főleg itt a barcelonai célok átültetéséről van szó. 2002-ben a tagállamok elkötelezték magukat, hogy gyermek elhelyezési lehetőséget biztosítanak, tehát, hogy a három év alatti gyerekek 33%-a látogathasson ilyen gyermekgondozási intézményeket, és három év és az iskoláskor közötti gyerekek 99%-a kell, hogy rendelkezzen ilyen lehetőséggel. 2010-ben az volt a célunk, hogy minél hamarabb átültethető legyen ez és az Eurostat nemrég publikálta a számokat, ezek értelmében pedig nem sikerült elérni a célokat. Láttuk, hogy javult a gyermekellátó intézmények, gyermekgondozási intézmények helyzete, azonban az Európai Unióban még nem sikerült elérni a kitűzött célokat. Néhány országban még rosszabbak is voltak az eredmények az elmúlt két évben. Most akkor a strukturális alapokra térnék ki. Nagyon lényeges, hogy olyan országokban, mint Lengyelország, Magyarország, amelyek nagymértékben élnek a strukturális alapokkal, hogy kiépítsék a bölcsődét, óvodát a kisgyerekek számára. Még néhány persze marad, hogy áttérjék a finanszírozás kérdéseire, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat finanszírozni. Úgy vélem, hogy az utolsó európai tanács olyan erős jelzést fogalmazott meg, hiszen a fiatalok munkanélkülisége ellen szeretne alapokat mobilizálni. Az Európai Bizottság is tevékenykedik, hogy az Európai Szociális Alapból szabadítson fel forrásokat, hogy a fiatalok munkanélkülisége ellen fellépjen. Tavaly márciusban meg is jelent itt a források mobilizációjának a témája, tehát hogy struktúrális alapokat hogyan lehet mozgósítani a fiatalok munkanélkülisége leküzdése érdekében. Az utolsó megjegyzésem pedig eljárási kérdésekre és a partnerségekre vonatkozik. Ma reggel hallottuk a szakbizottság ülésén, hogy mennyire fontos az, hogy ezek a területek mind összhangban álljanak az egyéb ifjúságpolitikai célkitűzéseket. Itt van az Európai Ifjúsági Fórum, amely nagyon konstruktívan dolgozik, és nagyon hasznos létesítmény. Mindazok az intézkedések, amelyek a munkanélküliség leküzdését célozzák meg, nem történhetnek meg a szociális partnerek nélkül. A szociális partnerekkel is konzultáltunk természetesen, hogy létrehozunk egy európai minőségi keretet képzés és praktikumok érdekében. Itt zajlottak konzultációk, és ezt a keretet be is fogjuk mutatni. És végezetül. Szeretnék utalni arra, amiről már szóltam, és ezt megtalálják a bizottság éves jelentésében is, amely május 8-án jelenik meg. Itt a nők és férfiak közötti egyenlőségre foglalkozom, itt a jó gyakorlatoknak is teret engedünk, hogy milyen fejlődést figyelhetünk meg például európai szinten. És itt mutatókat is publikálunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, újra köszönöm a bizottságnak, hogy vállalták, hogy részt vesznek ezen a mai rendezvényen. Ezt mindenképpen el kell mondani, most pedig folytatjuk a munkát. A következő hozzászóló Flavia Peszkéről van szó az IRS képviseletében. Nagyon érdekes feladata az, hogy egy néhány összefoglaló jellegű megjegyzést tegyen, következtetést vonjon le arról, amiről ma már beszéltünk. A téma az fiatalkorú munkanélküliség, gender alapú megközelítése. Ennek előnyei hát, hátránya, szociológiai diplomája van, 1994 óta dolgozik, szabadúszóként 99 óta vezető kutatója az IRS idevágó részlegének gender mainstream témájában vizsgálódik. Peszke asszony egyébként a genderpolitikának, a szociális befogadásnak és a szo szociális párbeszédnek témája. Köszönöm szépen, olaszul fogom megtartani az előadásomat. Ez az én anyanyelvem, ezért teszem ezt így. Köszönöm szépen a rövid és kedves bemutatót. Gustafsson úr már elmondta, hogy én leszek ma délután az utolsó hozzászóló, ez egy nehéz feladat, e, aminek az a következménye többek között, hogy egy kicsit összefoglaló jelleggel is szóljak önökhöz, figyelembe vedem az eddigi elhangzottakat. Igyekszem majd e, követni azt, ami a dokumentációban szerepel előkészített anyagként, de azért egy néhány aspektusban szeretnék kitérni az egyes előadók által elmondottakra is. Az előadásokból Kiderült számunkra, hogy a foglalkoztatás, a munkanélküliség a fiatalok körében szorosan összefügg azzal a helyzettel, hogy milyen diszkriminációs formák vannak, strukturális adottságok, illetőleg milyen nehézségeket okoz az iskolából a munka életébe való átmenet. Ez különböző hatással van a legkülönbözőbb fiatalok csoportjára. Most nem akarok külön kitérni még egyelőre a nemek közti különbségekre. Összességében elmondhatjuk, hogy ez nem egy homogén csoport, és ami a konkrét különbségeket illeti, ezeket kell gorcső vanni. Vannak kiszolgáltatott személyek, különösen sérülékeny személyek, alcsoportok, amelyek súlyos hátrányokkal indulnak a munkaerőpiacra való bejutás során, illetve azokkal szembesülnek, ha már ott vannak továbbra is. Ha itt a e, genderbázisú megközelítést alkalmazzuk, akkor még nagyobb távolságból közelítenünk, nem lehet általában fiatalokról, ifjúságról beszélni, további tipologizálásra van szükség a nők és férfiak esetében fiatal nőkről, fiatal férfiakról kell beszélnünk egyrészt átfogóbban, hogyha megfelelő eszközöket kívánunk találni. Viszont ezeknek az eszközöknek a konkrét igényekből kell kiindulni, amelyeket eh, feltárunk a fiatal nők és férfiak körében. Ezt a megközelítést tehát gender alapon kell megoldani, de, még, de úgy, hogy az adatokat és a konkrét jelenségeket vizsgáljuk, elemezni kell egyébként a politikai intézkedéseket, amelyeket ezekre adhatunk válaszként. Most röviden szeretnék kitérni arra, amit előkészítettem, és amit az előttem szólók már említettek. Az egyértelmű vált, hogy számos jelenség, amely megfigyelhető, amikor a munkanélküliségről és a foglalkoztatásról beszélünk a fiatalok körében, e, ezeket e, általánosságban is meg lehet közelíteni, nem feltétlenül e, gender alapon ez az egyik megfigyelés. De hogyha a gender specifikus szemüvegen át nézzük a kérdést, akkor azért feltehetünk, feltárhatunk bizonyos különbségeket, olyan különbségeket, amelyek első látráson nem láthatók ilyen világosan. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor fennáll a veszélye annak, hogy nem jól alkalmazzák az eszközöket. Az első jelenség, amit itt ki szeretnék emelni, amit már szinte valamennyien az előttem szólók említettek, hogy az netek, tehát a, ezek a férfiak és nők, akik munka és ö, oktatáson kívül vannak éppen, sem szakképzésben nem vesznek részt. Nos, ezekről az emberekről van szó, amikor net nevű jelenségről beszélünk. Itt elhangzott, hogyha ezt megnézzük, és itt egy nemi alapú megközelítést alkalmazunk, akkor eredményeket is látunk majd. Hogyha netről vagy nitről beszélünk, hogyha nem megyünk bele a részletekben, nem nézzük meg, hogy milyen konkrét körülmények között élnek ezek az emberek, akkor az végül is nem fog elvezetni egy erre alkalmas politikai eszköz megszületéséhez. Azt megállapították többen, hogy nők általában hosszabb ideig maradnak egy ilyen helyzetben, és ez nyilván ahhoz vezet, hogy elbátortalanodnak, elbizonytalanodnak idővel. Hogyha itt a semleges megközelítés helyett azonban a gender, a nemi alapú megközelítést alkalmazok, akkor összetettebbé válik a kép, hiszen a munka erőpiac helyzete is megváltozott a válság ideje alatt, és ez egyre inkább meghatározza az egész európai munkaerőpiacot. Egyre több a rugalmas munkaviszony, amit megkövetel a munkapiac, és ott, ahol egy gender érzékeny meg közelítést tudunk alkalmazni, ott feltárjuk a rugalmasság és a bizonytalanság közötti összefüggéseket is a munkaviszonyokban, és ez a helyzet fokozottabban érinti a nőket, mint a férfiakat. Számos tanulmány elég konkrét korrelációt állapít meg a nők és a bizonytalan munkaviszonyok között. Ez időközben meglehetősen elterjedt a munkaerőpiacon. Aztán, ami még szóba került a mai nap, az az oktatás, a végzettség kérdése, a szakképzettség kérdése. Ennek is van egy általános megközelítése, és lehet egy nemi alapú megközelítést alkalmazni. Azt is gondolhatjuk, hogy a semleges megközelítés az egy pozitív dolog. Egyébként a második előadás kitért arra, hogy a nők, mindenek előtt a fiatal nők az elmúlt években egy nagyon, nagyon nagy lépéseket tettek a képzettség, a végzettség területén a megfelelő végzettséggel bíró nők, a magasabb végzettséggel, felsőfokú végzettséggel rendelkező nők száma az elmúlt évek során gyorsan növekedett. Ha viszont megint csak egy nemi alapú megközelítést alkalmazunk, további tényezők, faktorok is felmerülhetnek, amelyeket egyébként meg sem tudunk állapítani látni kell, hogy a munkanélküliség egyre inkább jelentkezik a magas képzettsége rendelkező, rendelkező nők esetében is, nekik is egyre nehezebb az integráció a munkaerőpiacon, hosszabb az átmenet az iskola és a munka között, erőteljesebben vannak jelen az informális gazdaságban, vagy a rugalmas munkaviszony jellemzi őket, és ez, mint tudjuk, együtt jár a bizonytalan munkaviszonyokkal. Ez adott esetben tovább eh, vihet eh, a szegregációhoz már a képzés során, itt szoros összefüggést állapíthatunk meg, de ez a helyzet, a szegregáció kitart az iskolából a munkába való átmenethez is. Itt a legutóbbi előadásra térnék ki, illetve az Európai Bizottság képviselőjének előadására. Ők azon politikai intézkedésekről beszéltek, hogy hogyan lehetne a megfelelő szakképzettséget elősegíteni a megfelelő tanfolyamok szervezése révén. Természetesen ez egy elnagyolt összefoglalás, amit én itt tehetek, de összességében az itt elhangzottak rámutatnak arra, hogy a nemi alapú megközelítés fontos, és a kolléganő egyébként beszélt a Gender Impact Assessmentről is, tehát a hatás vizsgálatról, amit ezen a területen alkalmaztak. És az eredmények ott is azt mutatták, hogy ennek a helyzetnek megvannak a következményei a munkaerőpiacon. Tehát, hogyha itt politikát akarunk alkalmazni, és ezt át is akarjuk ültetni egy gyakorlatba, akkor a helyzet sokszínűségét, az eltéréseket figyelembe kell vennünk. Már a bevezetőmben elmondtam, hogyha a gender blindness, a nemi alapú vakságot vennénk, tehát a nemek szerinti vakságot, tehát nem teszünk különbséget, akkor ez egészen más következtetésekre ad alkalmat, és a jogszabályok egészen más hatását okozza, mint ahogy itt eredetileg terveztek volna a jogalkotók. Az Európai Bizottság részéről is elhangzott, és más előadóktól is. A következő pont, miszerint az európai szinten létrehozandó politikai intézkedések hogyan alakuljanak, hogyan tudjuk európai szinten a fiatalok munkanélküliségét kezelni, a foglalkoztatási, a fiatalok foglalkoztatási csomagját és az ezzel összefüggő intézkedéseket értem ez alatt. Az igaz, hogy számos tagállam a bizottság nyomására és az Európai Parlament nyomására illetőleg különböző szakmai szervezetek nyomására, vagy a nőjogi szervezetek nyomására a tagállami szinten is történnek lépések, jó gyakorlatokat vesznek át, vezetnek be, és kezdeményezéseket hoznak. Ez a nemi alapú aspektus számos jogszabályban öltött testet, európai szinten, és ezt tagállami szinten kell átültetni, de hát itt az a benyomás alakulhat ki, hogy gyakran alkalmazzák a nemi alapú megközelítés szót, anélkül, hogy igazából ennek a tényleges hatásait, vagy tényleges elvárásait tisztáznák, hogy tényleg milyen politikai intézkedésekre lenne szükség ahhoz, hogy hatást érjünk el a fiatalok körében, fiatal nők és férfiak körében. Természetesen az iskola és a munka közötti időszakot kezelni kell, amikor valaki belép első alkalommal a munkaerőpiacra, megfelelő intézkedés csomagokra van szükség a gyakorlatok és a szakiskolai képzés támogatására, a gyakorlati szakiskolai képzés támogatására és lehetővé tételére itt nagyon fontos, hogy a helyes egyensúlyt megtaláljuk, méghozzá a nemi vagy a gender érzékeny módon. Természetesen egy enélküli fellépés is járhat pozitív hatással, hogyha a fiatalok munkanélküliségét akarjuk kezelni, de szerintünk ez jelentős előnyöket hozna, hogyha a nemek közötti különbségeket itt figyelembe vennénk. Az Európai Bizottság tanulmánya ezen a területen, az európai gyakorlatok és szakmai gyakorlatok területén rámutat arra, hogy a nők alulreprezentáltak az említett területeken, amelyeket a tagállami szinten kell megvalósítani ennek természetesen különböző okai vannak, már van egy szegregáció a szakképzés során, egyre több olyan oktatórendszer, oktatási rendszer van a különböző területeken, különböző ágazatokban, amelyek már eleve a nők vagy a férfiak túlsúlya alapján írhatók le. Hogyha azt mondjuk, hogy a szakképzést támogatni akarjuk a gyakorlati szinten, akkor végig kéne nézni, hogy igazából milyen hatást tudunk vele elérni, hogyha végrehajtjuk. Nagyon konkrét pontokat kell figyelembe venni, és ez csak akkor működik, hogyha a nemek közötti különbséget figyelembe vesszük. A gyakorlatoknál, a úgynevezett praktikumoknál a nők vannak erőteljesebben jelen, Hogyha megnézzük ezeket az intézkedéseket, a két csoport, mondom, a gyakorlatok és a szakmai gyakorlatok, itt eh, a szakiskolai képzés keretében, de a praktikumok eh, olyas valamit jelentenek, amelyek, ami egy tágabb fogalom, nem annyira levédett szó, és hát bizony a szociális védelem sem olyan erős, mint a szakiskolai gyakorlati képzés keretei között. És, mint az imént mondtam, a praktikumokban a nők erőteljesebben vannak képviselve. De jellemző még a praktikumokra, a gyakorlatokra, hogy ezek végül is egy bizonytalan munkaviszonyt is megtestesítenek időnként. Európai szinten igyekeznek lépéseket tenni, látjuk is, hogy van ilyen, ezt a csomagot támogatják, előtérbe helyezik, aztán a gyakorlatok, a praktikumok minőségét igyekeznek javítani, például egy karta formájában. És ennek a helyes kialakítása nagyon fontos, hogy tényleg lássuk, milyen hatásai vannak, ha nem megfelelően kezeljük a kérdést. Egy további példa lehetne más szakpolitikai területek felemlítése, a munkaerőpiacon az aktív intézkedések témája, amelyek elérik a fiatal embereket, akkor is, ha pillanatnyilag nincsenek a munkaerőpiacon, és nem vesznek részt képzésben. Különböző következményei lehetnek ennek a fellépésnek. Számos elemzésben megállapították, hogy az intézkedéseket különbözőképpen alkalmazzák a férfiak és a nők vonatkozásában. Eltérő megközelítésről beszélhetünk ebben az esetben. És hogyha ezt nem gender specifikus módon alkalmazzuk, akkor kevésbé tudunk pontos intézkedéseket és célzott intézkedéseket hozni. Ez lenne tehát egy rövid összefoglaló részemről, ez tartalmaz néhány következtetést is és ajánlást is, most nem akarok ezeknek a részleteibe menni, megtalálják a dokumentációban, és táblázati formában is feldolgoztuk a témát. Három nagy terület az, amelyet az előadások megvilágítottak, ezekre tértünk ki, és ezt igyekeztem összefoglalni, tehát a három terület, a képzés, szakképzés, átmenet az iskolából a munkavilágába, és olyan aspektusok, amelyek az ápolással, a gondozással függenek össze. Valamennyi ajánlás azt hangsúlyozza, hogy szükség van egy gender-specifikus, nemi alapú megközelítésre. Különböző nagyon konkrét ajánlások is szerepelnek, amelyek túlmutatnak a három eddigén, de azt hiszem három nagy fő előnyt lehet kidomborítani. Egyrészt jobban meg lehet érteni a problémákat, hogyha nemi alapú megközelítést alkalmazunk, ezzel mi jobban elmélyíthetjük a témát. Az egész alapjául szolgáló eh, eseményeket tudjuk figyelembe venni, nem csak eh, hogyha az egyenlő elbánásról beszélünk, hanem ténylegesen többletértéket teremtünk, hogyha komolyan vesszük a nemi alapú megközelítést, jobban meg tudjuk érteni azokat a jelenségeket, amelyeket kezelni szeretnénk. A második pont, ez megint csak ezzel függ össze, ha jobban megértem, ami történik, akkor nyilvánvalóan a tervezésem is pontosabb és jobb lehet. Ha a tervezés jobb, akkor a végrehajtás is, mind az általános politika területén, mind pedig az intézkedések területén mert a nagyon eltérő igényekre így lehet jobban reagálni. Említettem példákat és erre, de számos előadó is kitért erre, külön rámutattak a nemi alapú perspektíva előnyeire a tervezés és a szakpolitikák jobb végrehajtása területén. hogyha most ilyen szakpolitikákat végre kell hajtani, és hogyha a jogalkotó célja az, hogy tényleges igényt elégítsen ki, amely a polgárok körében jelentkezik, akkor figyelembe kell venni, hogy nagyon különböző ez az igény. Látni kell, hogy fia, az is egy különbség, hogy fiatal férfiről vagy nőről van szó. Aztán a harmadik nagy előny valahol összefügg az előző kettővel. Van még egy kis időm? Igen. Vagyis, hogy a negatív hatásokat hogyan tudjuk csillapítani, hogyha előtte semleges megközelítést alkalmaztunk, tehát nemi szempontból semleges megközelítést alkalmaztunk, annak vannak hatásai, és ezeket fel kell mérni, és erre reagálni kell európai és tagállami szinten is, konkrét politikát kell folytatni, amely figyelembe veszi a nem megközötti különbséget. Ha ezt nem tesszük meg, akkor váratlan és nem célzott, nem szándékolt eredményekhez vezet. Ezzel szeretném befejezni. Természetesen kész vagyok esetleges kérdéseikre kitérni. Köszönöm. Uh, thanks, uh, Köszönjük szépen. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kemény feladat volt, hogy összegezzem mindezeket, amiket itt hallhattunk, és hát a jó érvekre is felhívtad a figyelmeket, hogy miért is van szükség erre a nemi vetületre, érzékeny megközelítésre. Úgy gondolom, hogy minden szakpolitikában szükség lenne, de itt ezen a téren is szükség van a nemi jellegű megközelítésre. Most pedig svédre váltok, hogy a záró megjegyzésémet megosszam még önök. Úgy gondolom, hogy ez a délután nagyon érdekes volt. Nagyon sok jó előadást eh, hallhattunk, különböző észrevételeket, különböző szempontokat hallhattunk, nagyon érdekes részterületeket is eh, figyelembe vettünk. Szeretnék mindannyiuknak köszönetet mondani az előadásokért, a részvételek, részvételért. Hiszen nagyon sok eh, E, szükség van a kapcsolattartásra, szükségünk van a kutatási eredményekre. Sajnos most nem sok e, képviselő van jelen a teremben, de ezek a dokumentumok nyilvánvalóan elérhetőek még a számunkra érdekes információkat, továbbiakban is fogunk majd e, ezekkel dolgozni. Mindez, amit itt hallhattunk, arra utal, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy ezt a nemi jellegű, ezt a nemi dimenziót, ezt eh, bevigyük a munkánkba, és, és mindannyian többé-kevésbé kiemeltünk, kiemeltek valamit, ami, tehát, hogy egy ilyen perspektívát adjunk a dolognak, hogy eh, tényleg eh, a nemi különbségekkel foglalkozik. Tehát igazából nem tudjuk, hogy vannak-e különbségek, és nem tudjuk, hogy ezek a különbségek eh, nem oltatók-e meg bizonyos intézkedésekkel. És hozzá lehet fűzni egy ilyen nemi perspektívát. Tehát, hogy igazából bármely területen előfordulhatnak ezek a dolgok. És itt különféle területeken érezhetjük annak a szükségletét, hogy eh, tényleg legyen egy szociális infrastruktúra, hogy főleg a nők profitálhassanak jobban a munkaerőpiac lehetőségeiből. És sajnos az van, hogy nagyon sokan a gyermek nevelés, a gyermek gondozás súlya mind a nők vállán van. De ne felejtsük el, és senki nem mondott ellen, hogy vannak más dolgok is, amelyek nem megolhatók csupán foglalkoztatás politikai eszközökkel. Tehát itt van a gazdasági válság, és a gazdasági válság is nagyon nagy mértékben kihet ezen dolgok megoldására. És a korábbi nemi szerepeket nem tudjuk már úgy folytatni. Tehát nem lehet a korábbi minták alapján tovább indulni, hanem igazából a jövő tekint be tekintetbe véve kell -e Tehát akkor szeretném még egyszer megköszönni azt, hogy eljöttek, szeretném megköszönni mindenkinek, hogy eljött erre a vitára, előadóinknak, a további résztvevőknek, és szeretném megköszönni tolmácsainknak, hogy tudtunk egymással kommunikálni, és hogy eh, most mindenki ért, és nekem szabad svédül beszélnem. Köszönöm Rékának és eh, a politikai osztálynak, hogy megszarvezte ezt a programot. Tehát szeretem az ilyen köszöneteket, és eh, akkor mindenkinek a viszontlátásra.